Dear colleagues, tisztelt kollégák, we can uh, próbáljuk meg elkezdeni az ülést. And the first point és az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Ha nincs ellenvetés, akkor a napirend tervezetet annak módosítása nélkül elfogadhatjuk a kettes napi rendi pont az elnöki közleményeket tartalmazza. Szerepel itt egy korrigendum az ILOC anyaggal kapcsolatban. A végleges szöveg csak a nyelvi, jog, nyelvész jogászok által végrehajtott felülvizsgálatot követően készül el, és ezért tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy bizonyos kisebb változásokat építettek ebbe. Az MV washingtoni üléséről szeretnék még tájékoztatást adni. Az erről készült anyag mindenkinek megvan, elérhető. Az Envi titkárságon bekövetkezett egy változás. Hans Christian Eberl az osztrák környezetvédelmi minisztériumtól csatlakozott június 1-től kezdve az Envi titkárságához. Ami pedig a tolmácsolást illeti, 21 nyelven biztosította tolmácsolás, és ahogyan az lenni szokott, a elektronikusan is elérhető az ülés. A harmadik napi rendi pontunk a március 26-ai ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása, március 30-31-ei és április 13-14-ei ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása, hogyha az ülés végéig nem érkezik ellenvetés, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Következik a negyedik napi rendi pont. Egy Európai Energia Unió felé vezető út, és azzal kezdeném, hogy megadom a szót az előadónak, hogy felvezesse ezt a témát. Ivo, parancsolj! Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm. Elnök úr, jó napot. Talán néhány szót szólnék, kollégák, elnök úr, az eljárás rendről magáról, a véleménytervezet első oldalán van, hogy mi, vagy, mi társult szakbizottság vagyunk, együtt az itrebeli jó barátainkkal szerepeljük ebben a történetben. Gróte kollégám mosolyog az itre szó hallatán, várjuk a izgalmas eszmecseréket velük. Ez azt jelenti, hogy felosztottuk a hatásköröket, az ENVI szakbizottság a klímapolitikai fejezetben bír, kizárólagos jogkörrel, az ITS, e nem ITS e témái az mvh esnek, aztán egy sor megosztott kompetencia van. A közlekedés széndiokszid mentesítése, energiahatékonyság, címkézés, ekodizájn, forráshatékonyság témájában, megújul ennek forrásokban a fenntartató biomassa és bióüzemanyagok utóbbi, előbbi megosztott, és a irányítás a politikában is megosztott. Hát nagyon sok megosztott kompetencia van, ami nem, önmagában nem baj, ám az elején szeretném aláhúzni, hogy figyelembe kell vegyük ezeket a tényeket, amikor módosítókat terjesztünk be a következő hetekben. Mindezek mellett és fényében egyetértünk azzal az ellenzéssel, amit az Európai Bizottság végzett, és a prioritásokkal, melyeket a stratégiai anyaguk tartalmaz. Hadd emlékeztessek arra is, hogy mi öt dimenzióra koncentrálunk, energiaellátási diversifikáció, aztán ebbe benne van a gázszerződések átláthatósága, de ez inkább itre téma, aztán a teljesen integrált európai energiapiac, ami a összekapcsolhatóságra is vonatkozik, energiahatékonyságnál persze, persze, amely a nem ITS ágazatokra terjed ki, épületpolitika, közlekedés, aztán az egész klímatéma, a klímacélok, a széndiokszidmentesítés, ITS, nem ITS területek, és végül, de utolsó, minden, ami a kutatás, innováció és versenyképesség témájába tartozik az európai iparban. Persze egyetértünk ezekkel a fő tengelyekkel, és persze mindez az elérhetőség, fenntarthatóság, e- ellátásbiztonság, versenyképesség témájához is tartozik, ezért olyan aktuális. Párizsra felkészülve most, ugye rendkívüli súlyú témák ezek, azt reméljük, hogy mérföldkő lesz ez a folyamatban, és a Párizs utáni időszakot is meghatározza majd a fordulat. Néhány pontot szeretnék kiemelni, amelyek megjelennek a véleményben. Először is hangsúlyozzuk, mennyire fontos az ETS reformja. Sikerült dűlőre jutnunk ebben a dologban. Reméljük a plenáris is jóvá hagyja a piac stabilitási tartalék reformáját, és várjuk a további ETS reform és kiegészítést témáját a Carbon Leakage rendszert illetően is. A második elem energiahatékonysági erőfeszítések, melyek különösen a nem ITS e ágazatra épület közlekedés, építés, ipar, építőipar közlekedéskel foglalkozanak. Aztán van egy külön bekezdés regionális és helyi szintekre, alulról felfelé építkezés, hatékony, intelligens városok hálózata, rendkívül fontos, ne csak fölülről lefele szabályozunk az Energiaunióban, hanem alulról felfele is épüljön ez, támogassuk a Smart Cities Network tapasztalatait, azok cseréjét. A negyedik elem a közlekedési ágazat kibocsátásainak a csökkentések, Kányérte biztos már többször hangsúlyozta a bizottság előtt, hogy ez lesz az egyik legnagyobb kihívás a következő években. És végül, elnök úr, ahhoz, hogy a már régóta várt beruházások elinduljanak az energetikában, kulcsfontosságú lesz, hogy a tagállamok a legmagasabb politikai szinten hosszú távú stratégiát fejlesztenek ki, ne csak a 2020-30-ra koncentrálva, hanem a 2050-es menetrendet is észben tartva arra sarkabba a tagállamokat, hogy hosszú távú célokat építsenek be a roadmapbe. Végül tehát, elnök úr, várom képviselőtársaim hozzászólásait, módosítóit a véleménytervezethez, magam is be fogok terjeszteni néhányat, figyelemmel arra, hogy csak a terjedelem korlátozott volt, úgyhogy magam is szeretném ezt majd kiegészíteni. Köszönöm. Köszönöm. Most kezdjük az árnyékelőadók körét, a frakciók közül először Gutalán asszony. Jag inleda och tacka rapportören Ivo Bellet eh, för ett bra... Köszönöm Ivo Belletnek ezt a nagyon jó módszertant, amelyet követett a vélemény megírás, akkor ez megfelelő szilárd alapot teremt ahhoz, hogy a parlament korábbi rendezési alapján tovább haladjunk. Szeretném me megragadni az alkalmat, szóval néhány felvezető kommentároljék magam is. Az Energiunió különféle cikkeit taglalja a bevezető, vannak az Energiaunióban kritikus fontosságú pontok, talán túlzottan koncentrál az ellátás biztonságra, azon belül a foszilis energiahordozókra. Kérdés, hogy az Energiaunió miért ne koncentrálhatna más kihívásokkal is. Sok tagállamban a foszilis energiahordozókra alapozott energiabiztonsági koncepció nem teljesen elfogadható, különösen az nem, hogy prioritást élvez a klímaváltozás elleni harccal szemben. Szerintem az Európai Parlamentben lehetne módosítani ezen a jövőben. Aztán amikor a 2030-as stratégiát beszéljük, meg fel kell készüljünk a tanácsi konklúziókra, ám ez nem, ami nem, nekünk ez nem kiinduló pont, hisz 2012. februárjában a parlament már elfogadott egy állásfoglalást, nagyon világosan meghatározza azt a keretet, amely kötelező vállalásokat jelent 2030-ig, 40% üvegházhatás hatások, azok azokban 30% megújuló, 30% hatékonyságnövelés. A parlament e, e, ezen állásfoglás ellenére sem változtott álláspontját, holott magasabbra kellene törni. A mi frakciónk szerint realista, költséghatékony módon lehetne e célokat nagyra törőbb szintre vinni. Harmadsorban a 2030-as keretben a következőket kell hangsúlyozzuk. Minden célt kötelező, jogilag kötelező módon kell meghatározni, annál is inkább, mert Európai Parlament jogalkotó, és az Energia Unióban a kormányzás, az irányítás szigorúbb, koncepció kell legyen, mint az a folyamat, amit az Európai Bizottság javasol. Nem lehet jó eredményeket hozni így, mert a megújuló energiaforrások tekintetében például a tanács rávette a bizottságot, hogy a tagállami szinten kötelező célszámokat törölje, holott ezek fontosak volnának abban, hogy a célok valóban elérhetőek legyenek, és, és valóban hozzuk ezt a célt, ahhoz nyomást kell gyakorolni a tagállamra. Ötöt sorban az energiahatékonyságot többen hangsúlyozták része az unió energiapolitika keretének, mert ez, ez ennek, a, ennek a révén lehet csökkenteni az energiafüggőséget. Támogatnánk azt is, hogy egy nagyobb törőbb energiahatékonysági célt határozunk meg, amely révén akár a termékekben is érvényesülni az energiahatékonysági követelmény, az ecodesign irányelvet ennek alapján át lehetne írni és energiahatékonysági erőfeszítéseket lehetne az ingatlan, illetve az építőiparban is érvényesíteni, például a, a távfűtés e, és egyéb e, hálózatok működtetésében. Hatodsorban a közlekedés e, ágazatban való kibocsátásokra vonatkozó szövegrész jó, ám lehet, hogy jobban el lehetne mélyíteni a új célokat meghatározva a teherforgalom vagy a személy gépkocsi kibocsátásai tekintetében, és erősíteni lehetne a szöveget abban is, hogy a külső költségeket ne nacionalizálják, vagy renacionalizálják, és a foszilis energiahordozóktól való függőségről szóljunk. A nemzetközi tengeri forgalom, hajóforgalom tekintetében is komolyabb kibocsátásokat kéne meghatározni, ezek nem szerepelnek a szövegben. Tehát a közlekedési ágazatban én általában úgy gondolom, hogy a üzemanyagok, illetve a zöld energia használata révén, a fejlettebb üzemanyagokra gondolok, fenntarthatóbb lehetne a közlekedési ágazat, és a fenntarthatóbb volna a, az erdőgazdálkodás is hogy itt nagyon fontos hozzájárulásokat lehetne megcélozni, egyúttal a klímapolitikai céljaihoz is az EU szintjén. És ki kell terjeszteni az üzemanyag minőségi irányelv hatáját. No, ezek volnának azok a gondolatok, amelyek az a frakció kiegészíteni a véleményt, várom a vitát. Thank you very much, and now for... Köszönöm szépen, most pedig az ACR nevében Duncan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Évónak is köszönöm. Ez egy rendkívül kiegyensúlyozott anyag, és annak a nagy része, ami ebben benne van, számomra is támogatandó. Kicsit későn jöttem, ugyanis egy másik ürésről jöttem. Ott is az Energia Unió volt a téma, valamint az együttműködés fontossága, rohantam ki onnan, hogy időre ideérjek, és Klott Türmes mellett jöttem el, ő felajánlott. Látszik, hogy milyen jó lehet az együttműködés köztünk, annak érdekében, hogy előre lépjük. Szeretnék néhány pozitívumra kitérni. Azt hiszem, hogy a COP 21-es kötelezettségvállalásokkal tisztában kell lennünk, ezek kellenek, ez, ez kell, hogy a megközelítésünk középpontjában álljon. Az Európai Tanács következtetése is fontosak, valamint az RTS-szel e kapcsolatos kitételek, az MSR szintén fontosak. Ivo Bennett már gyakorlatilag a következtetések felé eh, rukolt előre. Ami az energiahatékonysági célkitűzéseket, a 30%-ot illeti fontosnak tartom, el kell ismernünk, hogy a tanácsi következtetések, amelyekre Bennett úr hivatkozott, 27%-ról eh, írnak 2020-ig. Nos, úgy gondolom, hogy a 30%-os megközelítés nehézségeket okoz majd egyes tagállamoknak. Szeretnék biztos lenni abban, hogy kellő támogatást kapunk ehhez, de hogy ez kötelező érvényű legyen-e, úgy gondolom, hogy ez megérdemel egy vizsgálatot. Az egységes piac olyas valami, ami azt hiszem, hogy minden állampolgár érdekét szolgálja, majd függetlenül attól, hogy hol élnek. Én mindig is határozottan támogattam a kollégákkal azt, hogy szükséges egy európai elektromos hálózat. Úgy vélem, hogy ebben a tekintetben komoly előrelépést tehetünk, hogyha ilyes valamit létre tudunk hozni, akkor az energetikai szükségleteinket is jobban le tudjuk fedni. Szeretnék azonban áttérni némileg agályosabb kérdésekre is. Az interkonnektivitást támogatom, ez kulcsfontosság, ugyanakkor a célkitűzések egy kicsit zavarba hoznak, nem értem, hogy mit akar mondani itt a 10%, mit jelentene a 15%, úgy tűnik, hogy Luxemburg esetében több mint 100 százalékos az interkonnektivitás, ez, ez szép és jó, de tulajdonképpen mit jelentenek ezek a számok? és hogyan akarjuk egyáltalán ezt a kezdeményezést előbbre vinni. Nem igazán értem ezt a mechanizmust, illetve azt, hogy hogyan akarunk itt előbbre lépni. Tehát nem csak a célkitűzéseket kell megnéznünk, hanem úgy gondolom, hogy ezeket jelentős, jelentésekkel kell megtöltenünk. Persze ez nem beletúr hibája, azt hiszem, hogy a bizottsághoz kellene inkább ezt a kérdést intéznünk ami pedig az intelligens városok kezdeményezést illeti. Itt mindenképpen egy lentről felfelé irányuló kezdeményezésre van szükségünk skót képviselőként messze menőleg támogatom azt az elgondolást, hogy inkább helyi szinten cselekedjünk, és így próbáljunk meg előrelépni. Összességében véve tehát támogatom azt, ami szerepel ebben a javaslatban. Van, lesz még mit javítanunk, de azért Pelet úr, köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig Torvalds úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nem fogom húzni az időt azzal, hogy megismételjek olyan dolgokat, amelyek már elhangzottak. Úgy gondolom, hogy az általános megközelítés, amely belett úr követett, ez megfelelő, ahogyan azt a többi árnyék jelentéstevő is már elmondta. Ugyanakkor úgy vélem, hogy szembe kell néznünk azon problémákkal, amelyek előttünk állnak. A tapasztalatunk és az én tapasztalatom az ájluk anyaggal kapcsolatban azt sugalja nekem, hogy több tagállam nem csak szeretne együttműködni a célok elérése érdekében. És valószínűleg ezt az együttműködést lesz a legnehezebb megvalósítani az energiapiac létrehozása szempontjából, az Energia Unió megteremtése szempontjából. Van egy valami, amit szeretnék hangsúlyozni. Az északi országokban már jó néhány ideje működik az elektromos árampiaca. Ez nem jelent tökéletes megoldás, de bizonyítja azt, hogy ez valóra váltható. A probléma, amelyel egyelőre szembesülünk, részben a bizottsággal, az, hogy a skandináv ágazatok szeretnének egy tanulmányt arról, hogy ezt hogyan lehetne végrehajtani és értékelni, de a bizottság igazából nem hajlik arra, hogy ezt a tanulmányt elkészítse. Márpedig a tanulmány nélkül valószínűleg nehéz lenne megvalósítani a közös európai elektromos piacot. És így nem is tudjuk, hogy ennek pontosan milyen költségei lesznek. Ez tehát az egyik probléma. Másfelől meg kell értenünk azt is, hogy a technikai fejlődés gyors ütemben halad előre, és könnyen előfordulhat, és egyébként az ILUK egyeztetése kapcsolatban ez meg is történt, már az első olvasatnál. Belefutunk egy bizonyos csapdába, ugyanis létezik a parlamentben egyfajta tendencia, ragaszkodunk bizonyos elképzelésekhez, gondolván, hogy van elég időnk, és nem alkalmazkodunk kellőképpen az új technológiai megoldásokhoz. Együtt fogok működni a többi árnyék jelentéstevővel, és természetesen az előadóval, de szeretnénk egyéb problémás kérdéseket is hangsúlyozni ebben a témakörben, és minden jót kívánok az előadónak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Konecsna képviselője a szó. Děkuji, pane předsedo. Také mě dovolte poděkovat panu zpravodaji eh, bez pochybě možné konzultace. szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Bizakodóak vagyunk. Bizonyosan jó jelentést fogunk majd készíteni. Messze menően elfogadható az ITRE szakbizottság által bemutatott anyag. Lehetséges lesz tehát egyetértésre jutnunk és előre lépnünk ezen az úton. Egész röviden még az egyes pontokat illetően van egy kis gondom azzal, hogy megpróbálunk a megújuló energiahordozókra vonatkozó követés tekintetében újítást bevezetni. Ez nem mindenhol versenyképes, ez az energiahordozó, és azért szubvencionálják. Természetesen ennek megvannak a következményei a környezetvédelemre, a biodiverzitásra. Gyakran az a helyzet, hogy a határokon, országhatárokon létesítenek erőműveket, és azt hiszem, hogy nem leszünk majd képesek a megújuló energiaforrások finanszírozására de ezt a problémát hosszú távon kell vizsgálni. Továbbra is azt kell szorgalmaznunk, hogy átálljunk ezen energiahordozókra, de úgy kell szubvencionálnunk őket, hogy ez ne okozzon több kárt, mint hasznot. Aztán a 11-es pontot illetően a határokon átnyúló infrastruktúra kérdésében fontos, hogy ez eh, ne, a, ne csupán a megújuló energiákra vonatkozik, be kell bizonyítanunk, hogy lehetséges a határokon átnyúló hálózatot vagy összekapcsolást javítani. Az megújuló energiaforrások a teljes energiaellátás részét képezik. Mi a 15%-ra próbálunk jutni, és Rövid távon valószínűleg nem lesz lehetséges az a részarány növelése. Aztán itt van az energia szegénység problematikája. Az Energia Unió összefüggésében is foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel az energia szegénység, illetve az energiához való hozzáférés biztosítása a polgárok számára nagyon lényeges dolog. Itt nem csupán a környezetvédelmi szempontokról van szó. Adatok szerint a polgárok 25%-át érintheti Európában az energiaszegénység problémája. Fontos tehát, hogy a véleménybe befoglaljuk ezt a problémakört is. Úgy vélem, hogy valamennyi területen kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmaznunk. A jövőnkről van szó, és jó esély kínálkozik arra, hogy jobban védjük a környezetünket, a levegőt, különösen az agglomerációs területeken. Ezért fontos, hogy megfelelő irányba induljunk el. A közlekedést, az egyéni közlekedést át kell gondolnunk újra. Az elektromos autók lehetnek a jövőben mutató megoldás ezen a területen. E tekintetben van egy jó projekt, határokon átnyúló együttműködés a Cseh Köztársaság és Németország között. A múlt héten indult be ez a projekt, megnyitottunk egy ipari parkot, ez egy ö, úttörő projekt az elektromos járművek előállítása tekintetében. Fontos a további jó együttműködés, és örülök, hogy a jelentéstevő megpróbált valami újat letenni az asztalra, túl lépve azon, amit az ITRE bemutatott, remélhetőleg konstruktív javaslat születik. Köszönöm. Köszönöm. Stice úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Itt Tavor Skriket helyettesítem, aki árnyék előadó a frakciónk nevében. Több megjegyzésünk volna telegram stílusban, távirati stílusban, Ivo Bellett eh, véleményét illetően, amit szeretnék bemutatni először is mi zöldek, nem értünk egyet Ivónak az eh, álláspontjával, amelyet a ami 40, szerint 40% csökkentés az ambiciózus nagyra törő volna. Szerintünk ez egyáltalán nem nagyra törő, a tudományos állítások egyetértenek ezzel, hogy ez nem nagyra törő. Sajnálatosnak tartom azt, hogy az Európai Tanács célkitűzésre hivatkozva az Európai Parlament maga is hozott döntést, méghozzá szigorúbb célokat határozza meg, szigorúbbakat, mint az Európai Tanács. A négyes bekezdésben az ETS rendszerről van szó, jól tudják, hogy mi zöldek más véleményt vallunk az egész koncepcióról, és a carbon leakage-ről is, a jelenségről is. Ebben várhatnak majd módosítót tőlünk és aztán talán néhány apró gyengeség kapcsán jelezzük majd, hogy szeretnénk javítani a jelentést ezeken a pontokon módosítókkal. Ugyanakkor a klímakockázatok is kapcsolódnak a, a különféle kitermelési formák, például a, a palagáz kitermelése tekintetében a, szerintünk az Unióról szóló jelentés ezeket is ki kell mutassa. És hangsúlyozni szeretném azt is az egyik módosítóban, hogy a megújuló energiaforrások és, energia, és az energiahatékonyság nagyon pozitív hozzájárulást hozhatnak a klímaváltozás elleni harchoz is, meg a levegő minőség javításához is. Ezeket szeretnénk majd kiemelni, meghallgatom képviselőtársaimat is, és ezek majd megjelen, különösen a szocialista kollégánk azon pontjait, amelyeket teljes mértékben támogatunk mi is. Köszönöm, most Raffronte úr. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom a az intézet köszönet nyilvánításokhoz. Természetesen mi is benyújtunk majd pár módosítót, és kell, hogy ilyen ö, kevés idő van a módosítók megvitatására három jelentés esetében is. Most arra lenne ö, szükség, hogy jobb elképzeléseket alakítsunk ki a módosítókat, illetve de nagyon kevés idő van erre. A jelentéstevő elmondta, hogy a kötelezettségünk mv hogy itt főleg az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan megfelelő anyagot dolgozzunk ki. Én a következő anyagnál fogok még erről szólni, ahol szintén elnyékjelentéstevő vagyok. Néhány pont, amelyekhez majd módosítókat nyújtunk be. Egyrésztről azt akarjuk jelenteni, hogy Európának továbbra is vezető szerepet kell játszani a megújuló energiák területén, függetlenül a párizsi eredménytől. Mindannyian azt reméljük, hogy Párizsban ambiciózus és hatékony megállapodás születik, de ha ez nem történne meg Európában, akkor is folytatnia kell a megújulókba való befektetést, ezek fejlesztését, függetlenül a tárgyalások eredményétől. Ez első helyen kell, hogy álljon itt a véleményben. Ez a megújuló energia unióról szóló vélemény kellene, hogy legyen, hiszen mindenképpen ebbe az irányba kell elmozdulnunk, hogy a fenntartható jövőt garantálni tudjuk. A véleményben nem esik szó a közlekedés elektromos tételéről, noha nagyon fontos ösztönzés lenne ez a dekarbonizáció felé. Fontos az energiaellátás diversifikálása és egy olyan unió, energiaunió kialakítása, amely nem a fosszilis tüzelőanyagokra alapul, és a helyi erő kezdeményezésének is teret kell biztosítanunk, bevonva a helyi szereplőket új energiaformákkal, amelyeket sok helyi közösség már kísérletez. Például a kisfelhasználók hálózatára utalnék, akik megújuló energiákat használnak, hogy autonóm módon lássák el a közösségüket energiával, és a felesleget pedig betáplálják a hálózatba. Ebben az irányba kell tehát elmozdulnunk, ennek rendszer szinten kell megvalósulnia, nem csupán a helyi közösségek szintjén, amely egy pontos irányba mozdít el bennünket. Az ETS-ről szóló vitát, illetve nincs alternatívája az ETS rendszernek. Azt tudjuk, hogy ez nem működik. A tények megmutatták, hogy nem hozta meg a várt eredményeket, és nem ösztönzött semmiféle új technológiai innovációt. A recesszió végével, amit már igencsak várunk valamennyien, és a jelenlegi energiapolitikával nem hiszük, hogy sikerül majd a 30%-os emissziócsökkentés csökkentés 2030-ig, ahogyan ezt rögzítettük, mint célt. Végezetül itt van az energiaszegénység koncepciója, ez nem jelenik meg a véleményben. Mindenképpen az lenne a cél, hogy minden polgár számára garantáljuk az energiához való hozzáférést, tehát a fogyasztókat védeni kellene, hogy a költségeket korlátok között lehessen tartani, és mindenki megkapja megfelelő szolgáltatást, hiszen az energia társadalom fejlődéséhez elengedhetetlen, ezért mindenkinek hozzáférhetővé kell ezt tenni, és biztonságos módon kell ennek történnie. Köszönöm szépen, most pedig Géza úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Ivo Beletnek is ezt a kezdeményezést. Szeretném a kollégákat emlékeztetni arra, hogy a legutóbbi plenáris ülésen sajnos az energiállátás biztonságával kapcsolatos jelentést nem tudtuk elfogadni, és úgy gondolom, hogy ebből le kell vonnunk a következtetéseket. Nagyon helyes, hogy Ivo Belet kezében van ez az eljárás, hiszen nagyon nehéz a piaci stabilitási mechanizmusa kapcsolatos anyag, és itt is bekövetkezett az a probléma, hogy az ITRÉ-le nem fogadtak el állásfoglalást. Úgy tűnik tehát, hogy itt könnyebb kompromisszumot elérni és többséget szerezni, mint az ITRÉ-ben. De azért hallottam egyet más, például Bert Stásztól, úgyhogy úgy gondolom ezzel kapcsolatban ügyelnünk kell arra, hogy nehogy az történjen, ami a múlt héten, amikor most az Energia Unióról beszélünk, mert ahhoz ez a téma túl fontos. És ezért egy kicsit a szélsőséges álláspontjainkról egy kicsit el kell távolodnunk, közelednünk kell egymáshoz, azért, hogy a parlament határozott hangon szólalhasson fel a tanács és a bizottság irányába. Sajnos ott a múlt héten elhangzottak olyan kérdések, amelyek dominálták a vitát, és amelyek tulajdonképpen nem álltak olyan szoros összefüggésben a téma lényegével. Ezért nem sikerült közös nevezőre jutni. Ezt el kellene kerülnünk. Ez a jelentés is az ITRE kezében van, de azért itt el kell kerülnünk azt, hogy mindenki kitart a saját álláspontja mellett, egymás után nyújtjuk be a módosító indítványokat. Azt hiszem a lényegi pontokat kellene meghatároznunk, és meg kellene próbálnunk engedményeket tennünk egymás irányába. Egy ilyen fontos kérdés szerintem a governance, az irányítás, hogyan érjük el a célokat, annak érdekében, hogy a gazdaság is tervezhessen azon ágazatok, amelyek szeretnének beruházni a energiahatékonyságba. Fontos, hogy a vállalatok tudják, hogy milyen keretben bízhassanak. Ez pedig csak akkor működhet, hogyha a tanács és a parlament jóvá hagy egy, egy, egy irányelvet az együttdöntés eljárás keretében. Valószínű, hogy a lényegi kérdésekben ahol van jogalapunk, ez ugye a megújuló energiaforrások, természetesen a kibocsátás kereskedelmi rendszer, az effort sharing, illetve az energia hatékonyság. Itt eh, kellenek eh, olyan eh, iránymutatások, amelyeket a parlament át tud dolgozni. Amikor pedig a konkrét célokról beszélünk, jól tudom, hogy a parlament jóváhagyta az 40%-os energiahatékonyságot. Én jó magam is támogattam ezt, lehet érvelni emellett, van egy tudományos tanulmány is, amely ezt alátámasztja, de hogyha most megnézzük, hogy hogyan tudunk egy széles többséget szerezni, illetve hogyan alakul a vita, akkor az igazság az, ahogyan ezt Ian Duncan is mondta, csak a 27 százalék van a kezünkben az október előtt. Ugye Jean-Claude Juncker 30 százalékot ígért, és Arias Kenyete biztos eh, egy mai ülésen ezt megerősítette. Éppen ezért úgy gondolom, hogy eh, különbséget kell tennünk a kívánatos eh, dolgok, illetve a megvalósítható kérdések között. Szerintem a 20%-ot kell megcéloznunk, ez azt hiszem, hogy támogatható, és Jean-Claude Junckert egyébként ezzel a mandátummal választották meg. Egyébként azon kollégák, akik a 40% mellett érvelnek, azt kérném tőlük, hogy ne buktassák meg ezt a jelentést, mert hogyha elérjük a 30%-ot, és ezt észszerű intézkedésekkel tudjuk összekapcsolni, akkor ez egy nagyon fontos eredmény. De először ezt kell megvalósítanunk. Tehát ez lenne az én kérésem. Azt szeretném, hogy általánosságban véve, és konkrétan ebben a témában is közelítsünk egymás felé, és lehetőleg fogadjuk el ezt az anyagot, hogy sikeresebbek legyünk, mint a múlt héten a plenárison. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Most Matthias Gróte. Köszönöm szépen. Szerintem hiányzik az Energiaunió és azon belül a klíma területen annak a kérdésnek a rendezése, hogy milyen jogi alapon működünk. Gyakran azt mondják, hogy a megjelenő energiaforrások túl drágák, állami támogatással kell őket erősíteni. Meg kéne határozni, hogyan számoljuk ezt az energiahordozó költség kihatásait. Ezen el kéne gondolkozni, hogy talán, találunk egy olyan megfogalmazás, hogy külső költségeket belsővé tesszünk, a környezetvédelemre vonatkozó költségeket, az atom energiaügyében is tudom, hogy milyen meg vagyunk osztva, mindenkinek megvan a maga állás pontja, de hogyha egy, egy atomreaktor tök, felrobban, akkor csak 3%-a biztosított a kihatásoknak. Tehát azt mondani, hogy túl drága a források támogatása meggondolandó. Aztán a, a tárolás kérdése fontos. Persze jó az, hogy új házatokat építünk hazámban is, ugyanakkor nagyon sokan ellenállásba ütköznek, amikor hálózatokat építenek. Ez a sok új hálózat épül, Ám ha nem tudunk tárolni, akkor nem jól működnek. Tehát az energiapolitika az energia tárolását is meg kéne célozni a jövőben, nem csak az elektromobilitás tekintetében, hanem megint az energiaforrások tárolása is, amikor hogy lehívhatóak legyenek, amikor szükség van rájuk, erre több modell van, ezeket kéne szem előtt tartani. Péter Lize pedig beszélt arról, hogy végső soron egymással kell dolgoznunk, mindenkinek megvan maga a felelősség. Az, ami múlt héten a plenárison történt, az, az, az energetikai nyelven fogalmazva teljes ö, áramszünet. A parlament nem tudott pozíciót elfoglalni, dűlőre jutni, és így elakadt az egész munka. Ez így nem mehet, ezért mindenkit arra kell felhívjak, hogy végsősoron soron kompromisszképesek kell legyünk, nem persze a, a, a teljes hajlékonyságig, ám mindenki kell, hogy vállalja a felelősségét, hogy ne jussunk oda, hogy nincs semmiféle véleményünk fontos témákban. Az egyik nem enged, a másik meg túl sokat. Előre lehet ezt érezni, hogy működik-e vagy sem. Előre érzékelhető, hogy van-e egyesség vagy sincs. És a helyzet láttán Nagyon jó lenne, hogyha a jövőben is jobban tudnánk egyeztetni egymással a frakciók, a frakciók között, amelyek szeretnének előre lépni és szeretnének ebben a témában dolgozni. Köszönöm. Wisniewska asszony. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo. Ja nie jestem usatysfakcjonowany. Köszönöm szépen. Nem vagyok elégedett a bizottság közleményével. Nekem hogy csalódást okozott ez számomra. Az Energia Uniónak egy új minőséget kellene bevezetnie, a szolidaritást és az energiabiztonságot erősítve. Ezek a célok azonban sok régióban veszélyeztetettek, sok okból kifolyólag, többek között azért, mert olyan klímapolitikát folytatunk, ahogyan ez most kinéz. Természetesen erősíteni akarjuk az energiabiztonságunkat, azonban ez nem sikerül számunkra a jelenlegi geopolitikai helyzetben. Láthatjuk mindezt Lengyelországban. Jelenleg azokat a energiaforrásokat kell felhasználnunk, amelyek rendelkezésünkre állnak, ez számunkra a szén és az energiapolitikának meg kell könnyíteni a számunkra, hogy a nehéz geopolitikai helyzetben boldogulni tudjunk. Sajnos azonban nem ez a helyzet. Az energiapolitika egyik pillére az úgynevezett dekarbonizáció, tehát az Energiaunió ahelyett, hogy erősítené az energiabiztonságot, pontosan ellentétes irányban hat. Ez a mi legnagyobb problémánk. Főleg attól, hogy az ilyen jellegű politika csak ahhoz vezet, hogy egy új administratív struktúra keletkezik, ami semmiféle újdonságot nem jelent majd. Hölgyeim és uraim, önökhöz fordulok, hogy tanuljunk a saját hibáinkból. A múlt héten a plenáris ülésen a parlament nem volt képes elfogadni egy ilyen fontos állásfoglalási indítványt. Megosztottak a vélemények egy olyan ö, problémát illetően, amely tulajdonképpen nem a probléma lényegéhez kapcsolódott. Megosztottak voltunk tehát, egy ilyen fontos témánál, mint az Energiaunió, amely a szolidaritást kellene, hogy szabályozza, és amely számunkra a legfontosabb. Ezúttal szakbizottságunknak realista módon kell döntést hoznia, és remélem, hogy az Európai Bizottság döntéseit illetően is figyelembe veszi kontinensünk és Lengyelország geopolitikai helyzetét jobban, mint a múltban. Számukra a lengyelek számára az energiabiztonság az országunk biztonságához kapcsolódik, a függetlenséghez. Függetleneknek kell lennünk az orosz földgáztól. Ezért nem tudjuk elfogadni, hogy a szenet betiltják, ugyanis a gazdaságunk 90%-ban a széntől függ, és ezt figyelembe kell venni. Köszönöm. And now Mr. Gerbrandi. Köszönöm szépen, Gerbrandi úr. Yes, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb feladat lehet az Európai Unió számára az elkövetkezendő években megteremteni az Energia Uniót. Még akár azt is mondhatnám, hogy ha nem lenne az Európai Unió, akkor már csak azért is létre kellene hoznunk, hogy legyen Energia Uniónk. Ez az egyik legfontosabb, lényegesebb kérdés az elkövetkező évekre nézve. Ha megnézzük Európát és az energiaügy helyzetét, három fő problémánk van. Először is túlzott mértékben függünk az energia szolgáltatók az energiaforrásainktól, és túl magas árat fizetünk az energiáért, valamint túl szennyező az energia, amelyet felhasználunk, és ezt a három problémát egyszerre kell megoldanunk, nem választhatunk közülük, hanem mind a hármat meg kell oldanunk. Ez pedig azt jelenti, hogy szükségünk van a soron következő években egy nagy energia át, energia átállásra. És ezt csak úgy tudjuk megoldani, ezt olyan szervezetek is mondják, amelyek megalapozott elemzéseket hajtanak végre, mint a Nemzetközi Energiaügynökség, a G7, az IMF, a Bank of England, amely most vizsgálja a szén buborék problémáját. Tehát komoly gazdasági okok is indokolják azt, hogy átálljunk más energiákra és ez azt is jelenti, hogy az energia ellátással kapcsolatos problémákat rendeznünk kell. Nem azt a kérdést kell megválaszolnunk, hogy vezessük ki a szén felhasználását, fokozatosan ezt szüntessük meg, hanem az a kérdés, hogy hogyan. 2050-ben már nem lenne szabad semmilyen szenet használnunk. A lengyel kollégámnak pedig azt mondhatom, hogy ha továbbra is csak a szénre összpontosítunk, akkor nem tudunk megoldásokat kínálni a jövőre. Ugyanis akkor sarokba szorítjuk magunkat, és onnan sohasem fogunk tudni ki kecmeregni. Az energiátállás, illetve az energiállátás tisztábbá tétele nem lesz könnyű, hiszen több mint 250 éve függünk már a fosszilis energiahordozóktól, tehát ez egy nehéz és egyébként költséges átállás is lesz. Bárki, aki azt állítja, hogy ez majd ingyenes lesz, az, az nem így lesz. Ez nagyon sok pénzbe fog kerülni. De nincs más választásunk, egész egyszerűen nincs más választásunk. Úgy vélem, hogy ez a bizottság, az MV bizottság részéről, ebben a véleményben, amelyet az ITRE-nek készítünk, és amelynek egyébként tagja vagyok, ez kell legyen a fő álláspontunk, hogy a három energiával kapcsolatos probléma indokolja azt, hogy az energiaellátást tisztábbá tegyük. Ivo, Ivo Belet azt hiszem, hogy nagyon jó jelentést készített, ez jó kiinduló pont. Noha tudom, hogy rövidre kellett fogni ezt a jelentést. Természetesen el kell kerüljük azt, hogy a végén egyáltalán semmilyen jelentést ne készítsen az Energiaunió témájában a parlament, de azért nagyra törőnek kell lennünk. Három energia problémát kell egyidejűleg megoldanunk. Thank you very much. And now Mr. Köszönöm. Most Lorenz úr következik. Nagyon sokan dicsérték Ivo belettet, én csak egy aprósággal járulnék hozzám. ám a múlt heti Strasburgi eseményekhez is vissza kell térni a minden bekezdésben ott áll, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a hulladékok energiafelhasználására. Meg vagyunk győződve arról 20 éve, mióta dolgozzunk ebben a témában. A, a energiaforrás politikában, hogy hogy a hulladékok elégetését körültekintően kell megszervezni, és ez az Először újra kell hasznosítani az anyagokat, aztán lehet csak a maradékot elégetni. Hazámban mindent el akarnak égetni, ez szerintem ebben az évszázadban helytelen. Először ö, újra hasznosítani kell, aztán lehet elégetni hulladékként az anyagokat. Strasbourgban én, aki több éve dolgozom, képviselőként nagy aggájjal láttam, mi történik. Mi hosszú távon a parlamentünket, de a tagállamunkban is olyan helyzetben vagyunk, még mindig, hogy fontos, komoly döntéseket hozhatunk. A, a teljes erővel előre haladtunk, 50% igen mond, másik fele nemet, a biztos aztán megint csak mond valamit a GMO ügyében, és aztán mégiscsak a tagállam színnek kell végrehajtani ezeket. Az euró kérdésében azt tanultuk, hogy az euró önmagában nem áll meg, ehhez kell egy gazdaságpolitika is egységes. És aztán vannak olyan tagállamok, amelyek Németország szomszédségeben vannak, és nem képesek az euróval párhuzamosan szervezni a gazdaságpolitikájukat, és ezért van nehézségben az euró itt is azon az úton járunk, hogy nincs döntési hatalomunk, jogkörünk már, lassan elveszítjük. És aztán azt látjuk, hogy mi történik Ukrajnában. Tehát, hogyha nem tudunk magunk lépéseket vagy döntéseket hozni, akkor más fog dönteni helyettünk. Itt is, és ez történt a múlt héten Strasbourgban is, nem. A bájos kollega, aki először beszélt, azt mondta, nem mindig az, az iparpolitikát nem lehet a klimapolitika elé tenni. Nem az iparpolitika, meg klimapolitika. ugyanaz az érme, csak két oldala van. Meg kell végre értsük, hogy, nem, hogy a gazdasági vonat, meg a, a, a, az ökovonat nem egymással szembe halad, hanem ugyanazon a sinen. Ez 20 éve így van, Sajnos a múlt héten úgy tűnt, hogy mindez a munka hiába való volt. Thank you very much. Now miss... Köszönöm szépen, most uh, Dalli asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Ivo Beletnek. Átfutottam ezt a véleményt. Véleményem szerint ez egy jó kiinduló pont, amelyet kibővíthetünk majd. Szeretnék először is szeretném elmondani azt, hogy amikor az új Párizsi Egyezményre megállapodásra gondol, egyetértek, ambiciózusak kell legyünk, hogy előre, előmozdítsuk a gazdasági növekedést, és költséghatékonyak legyünk. De két egyéb kérdést is szeretnék hangsúlyozni. Egyfelől az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatos célokat nem szabad veszélybe sodornunk, valamint az energiaellátást sem, biztosítanunk kell, hogy a háztartások és az ipar számára megfizethető mindig az energia. Ebben a tekintetben volna három kérdés, amelyet szeretnék egy kicsit jobban hangsúlyozni, felvetni. Először is örülök a hat, annak, hogy a hatékonyságról beszél az ötös bekezdésben, de egy kicsit határozottabbak kell legyünk, amikor az energia hatékonyságról beszélünk, és ezt egy nagyon fontos energiaforrásként kell megemlítenünk. Különösen ki kell térnünk az olyan ágazatokra, mint az építés, az építőipar vagy a szállítás, amelyek különösen energiahatékonyak lehetnek. Úgy vélem, hogy a kutatás és innováció számára egy új stratégia az Energiaunió középpontjában kell, hogy legyen. Az ipari rendszerek messze menőleg a foszilis energiákra támaszkodnak, ezért az Energia Unió meg kell, hogy követelje azt, hogy a régi technológiáktól, a régi üzleti modellektől eltávolodjon, a régi mentalitástól. Ez pedig csak úgy történhet meg, hogyha a kutatásfejlesztés, valamint az innováció kellő támogatást kapnak, kellő finanszírozást. Egy harmadik aspektus erre utalt az a működő belső piac előfeltétele az, hogy jól összekapcsolt hálózatok legyenek, amelyek véget vetnek az energetikai elszigetelődésnek. Támogatnunk kell az interkonnektivitási projektek kiteljesítését, az energiarendszerek ugyanis még mindig nem elég jól teljesítenek Európában, és a jelenlegi piaci eh, modell nem eh, biztosít kellő eh, beruházásokat. Összességében véve azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont, és a jelenlegi energia és éghajlat problémák kihívása egy koherens választ tesznek szükségessé. Az Európai Energia Uniós stratégián együtt kell dolgoznunk közösen, így tudjuk legjobban kihasználni az ember elő lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Péter Le úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Energia Unió egy fontos stratégiai projekt, amelyet már hosszú ideje nyomon követek. Jó magam is csatlakozom a Belet kollégának gratulálókhoz, azonban hiányzik itt valami, amit más projektekből ismerünk. Itt a polgárokat nem csak úgy kell tekintenünk, akik észszerűen fogyasztják az energiát, és meg is tudják takarítani, hanem potenciális energiatermelőként is kell tekintenünk a polgárokra. Gondolok itt a kis és közepes mezőgazdasági üzemekre, akik megújuló energiát tudnak termelni, például napenergiából. Vagy itt van az észszerű városok koncepciója. Mindez intelligens felvilágosító kampányra is szükség van. A nagy termelők mellé kell, hogy csatlakozzanak a kis termelők, és csak ilyen módon sikerül majd elérnünk azt a differenciálást, amely az energiabiztonság és az energiafüggetlenség céljainak elését segíti. És így az energiapolitika, a környezetvédelem és a mezőgazdasági politika jobb szinergiáját tudjuk megvalósítani. Az Energiaunióval kapcsolatosan van még esély arra, hogy multiplikátor hatásokat érjünk el. Uh, Köszönöm szépen, Dornánó képviselő következik. <coughs> Merci, monsieur le Köszönöm, elnök úr szeretnék Beret kollégának köszönetet mondani a jelentésért, azonban sajnálom, hogy nem vetette fel azt az érzékeny pontot, a, amely a bizottság közleményében megtalált, és van pár ilyen pont pártos módon kezeli az ukrán kérdést a fala, gáz vagy makroregionális megfontolások kapcsán. A technikai kérdések nagyon fontosak a jövőbeli energiapiac szempontjából. Itt van a klímaváltozás elleni küzdelem, és elég gyenge érvelés ez az anyagban. Itt az energia területén egy hálózat kialakítása felé haladunk, és a szabályok, a versenyszabályok tiszteletben tartása érdekében a liberalizációt kell szorgalmazni az energiatermelők, energiaelosztók, szállítók tekintetében legyen így. Azonban az a benyomásom, hogy egy ilyenfajta európai piacban a kitermelés és a hálózat karbantartásainak költségei hatalmasak, és a biztonságra vagy ellátásra való kihatások, illetve rossz hatások szinte rendszer szinten merülnek fel. A, ki az, aki egy ilyenfajta tevékenységet biztosítani tud a gazdasági szereplő közül? És esetlegesen olyan struktúra jöhet létre, hogy a méretgazdaság a környezet kárára működik, és a szuper operátorok érdekeit tartjuk csak szem előtt. Sajnos az MV szakbizottság szerintem itt elhibázta a célt. Thank you very much, and now... Köszönöm. Utolsó. Szóljak, Enzibúr. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem też e, podziękować koledze Iwo Beletowi za tą prezentację. szépen. Én is szeretném megköszönni Ivo Belet kollégámnak a munkáját és a ismertetőjét, és az általa tett javaslatokat, amelyekkel jó rész egyetértünk. Fontos, hogy a lényegi elemekkel foglalkozzunk, azt megrakadva, hogy mi is a koncepció, mi is a cél az Energiunió létrehozása mögött egy egységes energiapiacot szeretnénk felépíteni, ám ez alatt más és mást értünk egy sokan. Hiszen a politikai színezet és a tagállami háttér szerint másképp látjuk e célokat. Fontos, hogy egy közös nevezőt találjunk. Mi az, ami, amire építenünk kell az energiauniót? Mit is jelent az egységes energiapiac? Mi az, amit mindannyian osztani tudunk ebben? Nézzük csak meg az árakat, melyek egyes tagállamok fizetnek a gázimportért. Aztán sokszor háromszoros különbségek lehetnek. Ez azt jelenti tehát, hogy nincs egységes forma, szerződéses forma a primer energiahordozók beszerzésére vonatkozóan sem, amikor a tagállamok szerződnek. Ez azt jelenti, hogy mesélen ellen játsszák ki a tagállamokat. Harmadsorban. Az ellátás biztonság garantálása a cél, az Energiaunió egyik lét oka az, hogy garantálni tudja az ellátás biztonságot. Az Európai Unió egésze és az egyes tagállamok számára is. Az ukrán válság egyik abból levozhatunk a következtetés, az is igaz a fehér orosz válságra is, hogy nagyon sok tennivaló van a gázellátás biztonság eh, garantálása tekintetében, és jól mutatja, hogy a rendelet egyes részei nem működtek olyan jól, az Európai Parlament javíthatta volna ezeket hogy erősödjön az ellátás biztonság, mutatják ezt a tapasztalatok. Negyed sorban pedig az energia Unió hozzá kell járjon ahhoz is, hogy az infrastruktúra javuljon. Jól tudjuk, hogy nem elégséges ez még. Vannak energiaszigetek Dél-Európában és Észak-Európában is, amelyek el vannak vágva a többi hálózattól. És aztán fontos cél a diversifikáció. Azt mindegyen elfogadjuk ugyan, ám a források diverzifikálása során saját prioritásainkra is figyelemmel kell legyünk, nem szabad túlzottan támaszkodnunk az importokra. Minden rendszert elfogadhatunk, amely a környezet védelmét szolgálja, és a klímaváltozás elleni harcot, meg a kibocsátások csökkentését. Mindez benne van az európai politikákban, jelen vannak ezek a célok, tehát nem, ne, ugyanakkor nem követelhetünk olyat, ami lehetetlen. A, a 192-es cikk az energiamix, az energia struktúra tekintetében irányozni a dolgokat, holott ez a kizárólagos tagállami kompetencia hatáskörébe esik. És csak egységes ö, ö, többség mellett lehet módosítani, és nem lehet szerintem a közös nevező alapján ebbe belavatkozni az energia szerkezet összeállításába. Ha minden primer energiahordozót már most törölni akarunk, például a clean coal technológiát, vagy az alternatív energiahordozókra vonatkozó elemeket. No, ez a módszertan szerint nem volna túl észszerű, hiszen folynak tárgyalások az Egyesült Államokkal is, hát el akarjuk, feltétlenül el akarjuk kötelezni magunkat a palagázvásárlása mellett, mert sokkal olcsó. Tehát, hogyha létrejön a szabadkereskedelmi megállapodás Egyesült Államokkal, akkor egyik következménye lehetne annak, hogy a nehéz vegyipar kivándorol az Egyesült Államokba, mert ott jobb, olcsóbb körülmények között tud termelni. Úgyhogy ne úgy gondolok, nyilatkozzunk, hogy totálisan kizárunk elemeket, hanem közös nevezőre törekedve kell haladnunk. Uh, to the commission. Szeretném megadni a bizottságnak a szót Baltram asszonynak, hogy kommentálja ezt a véleményt. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, és köszöntöm a tisztelt képviselőket is. Nagyon érdekes volt ez az eszmecsere Örömmel fogadjuk ezt a jelentést az Energia Unióval kapcsolatos stratégiáról, az éghajlat változás politikával kapcsolatban. Tudják, hogy a, ez a legfontosabb bizottsági kezdeményezés és stratégiai prioritás az EU számára, aminek természetesen van egy nemzetközi vetülete is, éppen ezért örülünk annak, hogy hivatkoznak arra, hogy egy nagyra törő, átfogó megállapodás szükséges Párizsban. Azzal is egyetértünk, hogy fontos egyensúlyt teremtenünk a különböző építő elemek között. Az Energia Unió pontosan azt indokolja, hogy nem elkülönítve, hanem együtt kell ezen elemeket létrehozni a 40%-os üvegházhatás okozó gázok csökkentését. A bizottság egyetért azzal, hogy az EU ETS kulcsfontosságú, költséghatékony eszköz, hogy a 2030-as céljunkat elérjük. A piac stabilitási tartalék megerősíti az ETS rendszert, és a bizottság egy javaslatot is előterjeszt majd ennek felővizsgálatáról, amely hangsúlyozza majd azon aspektusokat, amelyeket amelyek kapcsán az európai vezetők stratégiai iránymutatást adtak. A vezet, az európai vezetők egyetértenek abban, hogy az ipar továbbra is fontos szerepet kell kapjon. Mindig szem előtt kell tartanunk az ágazat versenyképességét, ugyanakkor támogatnunk kell azt is, hogy csökkentsük az üvegházhatást okozó gázokat. Az európai vezetők jelezték, hogy a jól teljesítőket nem szabad további kiadásokkal terhelni. Az energiahatékonyság és a közlekedési célok fontosak az Energiaunió szempontjából, ezzel hozzá tudunk járulni a kibocsátások csökkentéséhez. Nem csak a dekarbonizációt szempontjából lényeges, hanem további előnyei vannak az energiaellátás biztonsága és a hosszú távú versenyképesség szempontjából, és éppen ezért szerves részét képezik az Európai Energiaunió kezdeményezésnek. Szeretném megjegyezni azt is, hogy az energiahatékonyság szempontjából a 27%-os célkitűzés esetében 2020 előtt lesz egy felülvizsgálat, úgyhogy a célunk a 30% lesz. Egy további kulcsfontosságú eleme az Energia Uniónak az, hogy egy kormányzási struktúrát teremtünk, amely által biztosítható, hogy a tagállamok és a bizottság együttműködnek a célok elérése érdekében. A bizottság a tagállamokkal együtt integrált, átlátható folyamatokat léptet életbe, hogy biztosítsa azt, hogy a céljainkat elérjük. A szakpolitikai koherenciát és a bürokratikus terhek csökkentését is szem előtt tartjuk. A bizottság osztja azt a véleményt is, hogy fontos az innováció finanszírozása, főleg azért, mert az új technológiák hozzá kell járuljanak a kibocsátások csökkentésének hosszú távú céljaihoz. Ezt támogatni fogjuk az EUETS innovációs alapján keresztül. Ez egyidejűleg abban is segít majd, hogy az új technológiák terén az EU vezető szerepet töltsön be, és az Energia Unió egy motor legyen a növekedés, a munkahelyteremtés és a versenyképesség érdekében. Köszönöm, elnök úr! Thank you very much. Now we can... Köszönöm szépen. Ezt a pontot akkor lezárhatjuk. Szeretném még megadni a szót az előadónak, és azt követően beletúl parancsoljon elszörölni a szó. Thanks, uh, Köszönöm, elnök úr. lehet legrövidebben válaszolok, bár az lehetetlen, hogy minden kérdésre hatalmas mennyiségű megjegyzése javaslatra reflektáljak. Ezekre persze majd visszatérek személy szerint is, meg az árnyékeladók révén. Az árnyékeladókkal a találkozó megállapítás nyert, július 7-én lesz Strasbourgban. Már most mondom. Azt is szeretnék arra is emlékeztetni, hogy figyelembe kell vegyük, a hatásköröket, a megosztott hatásköröket. Az ITRE által megosztott és a teljes mértékben általunk bírt kompetenciákat. Tehát, hogy ne. Tehát az a értekezlete elhatá, meghatározta, hogy ki miért felelős, vegyék ezt figyelembe a módosítók benyújtásakor is. Konkrétan örülök azoknak a pontoknak, amelyek például a párizsi vállalásokról szóltak évvégéig, az ETS reformjáról, aztán a irányítás kérdései, Péter Líze is taglalta ezeket, meg az Európai Bizottság képviselője. Az a tény, hogy egy hatékony monitoring rendszer működjön. A célok tekintetében a megújuló energiaforrás és energiahatékonyság ügyében nem értünk teljesen egyet, ez persze nem újdonság, utalok arra, amit Gróte és Líze meg Florenc mondottak, hogy mi történt tavaly, a múlt héten a Szerdagász jelentéssel, és figyelembe az itre való együttműködést, a megosztott kompetenciákat, a kizárólagos ITRE kompetenciákat. Nem lesz egyszerű menet ez. Nem azt kérem persze, hogy, hogy ne legyünk nagyatörőek, épp ellenkezőleg, ám azért legyünk figyelemmel e tényekre, és zár, véglegesítjük a dossziét, mihelyst lehet és ne az legyen a vége, hogy katasztrofa-szerű e, elutasítás Nyerén egy egyébként jól előkészített anyag, és aztán abból abszolút semmi nagy nulla zéró sül ki, ahogy ezt láttuk múlt héten. Nem, a jelentés nem minden eleme erre vonatkozik az, hogy a parlamenti szabályok szerint korlátozott a hatáskör, például az energiaszegénység ügyében. Ugye készültünk erre, aztán ki kellett vegyük, mert túl hosszú lett az energiavélemény, de egyetértünk azért vele. Az első bekezdésre utalnék, ahol a szegénységről van szó. Energiabiztonság és megfizethetőség benne van az első pontban, de ezt persze jobban ki kell majd bontani, ezzel egyetértek. Válasz, szóval Gzsip és Visnyevska képviselők, ez energiabiztonság persze létfontosságú kiemelt, és benne is van az első bekezdésben. Nem véletlenül. Képviselő helyesen utalt arra, hogy nem egyenlőek a játékszabályok, és nem teljes mértékű a belső piac működése. Ezt is jobban kell hangsúlyozni a módosítókban. Duncan kollega, meg mások is, az, in, az összekapcsolhatóság és a provokatív 15%-os szél ügyében szólt hozzá. Tudjuk, hogy provokatívnak találják. E, éppen csak a vitát akartuk ezzel erősíteni. Lehet mondani mindenféle százalékos számot vitaindítónak, de ez azt, hogy nem hiszem, hogy ne volna lehetséges meghatározni azt, hogy mik a forrásai azon összekapcsolt hálózatban mozgó energiának, amely átlép a határon, lehet, hogy megtalálunk egy olyan rendszert, amelyben figyelemmel lehet kísérni, milyen forrásból származik a határon átlépő energia szállítás. Lehetünk itt is nagy ötörőek tehát. Szerintem, ugye ezzel sok mindent elfelejtek, közben, de még egyszer mondom, várjuk a módosítókat, magam is beterjesztek ilyeneket, és, mint mondottam, július 7-en lesz Strasbourgban az árnyék eladók ülése. Thank you very much. I have to remember that... Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje június 17-e, délután 6 az MV-ben a szavazás július 15-én lesz, az ITRE-ben meg szeptember 22-én. Most mehetünk a következő napi pontunkra, amely Gilles Pajasznyó alelnök jelentése új nemzetközi klíma megállapodás felé Párizsban. Megadom a jelentéstevőnek a szót, fejtse ki, miben áll véleménye. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Nos, hát el is jutottunk ide az évszázad ügyének magához, az évszázad csatájának magához. Ez lehetne egy hajház lap, vagy egy sportlap címlapja, de ez a valóság, ez a 21. század, itt nagy veszély felül fel az, hogy a COP21 Párizsban kudarcot val, ugye a hőmérséklet emelkedés, a grecserek olvadása, az asszályok, áradások, sokasodása jele annak, hogy az éghajlatváltozás beindult. Az éghajlatváltozás sürgős, felelős globális választ követel, amely a nemzetközi közösség szolidaritásán alapul. 2015. február 25-én a bizottság elfogadott egy közleményt, melynek célja a Párizsi jegyzőkönyv a globális éghajlatváltozás kezelése 2020-at követően. Európa itt a 21. ez konferencián, a tárgyalásokon egy főszereplővé válik majd Párizsban november és december között. Nos, itt a cél az, hogy a szín, az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig 40%-kal csökkentsük. Ez egy jó irányba mutató cél, de ambíciózusabbnak kell lennünk, mert az uniós pozíció erősítéséhez ezen nemzetközi tárgyalásokon én azt javaslom, hogy ambiciózus és realista célokat tűzünk ki, hogy az üvegházhatású gázokat 2030-ig 50%-kal csökkentsük a 90-es szinthez képest, a megújulók arányát 45%-ra növeljük az energiamixben, és 40%-os energiamegtakarítást érjünk el. A Párizsi konferencia nem lehet a kísérletezés találkozója, hanem a döntéshozatal konferenciája kell, hogy legyen. A belügyi jegyzőkönyv tehát mindenképpen egyetemes kell, hogy legyen, és jogilag kötelező érvényű, hogy hosszú távú választ adjon az éghajlatváltozás kihívásaira. Tehát csökkenteni kell a hőmérséklet emelkedést a 220 fokos korlát alá. Ezen kívül dinamikusnak is kell lennünk, hogy megerősítsük az országokat az éghajlatváltozás elleni célban, és differenciált módon kell figyelembe vennünk az egyes országok képességeit, valamint jellemzőit, és biztosítani kell számukra megfelelő eszközöket, hogy kötelezettségeiket teljesíteni tudják. A gazdasági szereplők számára a jelzéseket kell küldenünk, akik az alacsony szénfelhasználású gazdaság felé való átmenetet biztosítani kívánják. Itt az enyhítés és az alkalmazkodás fontos, hogy azon országok alkalmazkodó képesek legyenek, amelyek a legsérülékenyebbek az éghalatváltozással szemben. Itt a fenntartható fejlődés pályáját kell favorizálni ezen országok esetében, nemzeti cselekvési tervekre van szükség az adaptáció területén. És hogy helyreállítsuk a fejlődő országok bizalmát az Európai Uniónak és az iparosodott országoknak, világos, pontos képet kell adniuk azon eszközökről, amelyeket 2020-ig össze kell gyűjteni. 100 milliárdról van szó évente, a felüld országok kapják ezt az összeget, hogy a üvegházhatású gázkibocsátásukat csökkentsék. Ugye erről a 2009-es Kopenhágai konferencián született döntés. Sajnos az Európai Bizottság 2015. február 25-i közleménye túlságosan homályosan fogalmaz azt illetően, hogy hogyan kívánják mobilizálni ezeket a finanszírozási eszközöket, Noha a finanszírozás, én és sokan így gondolják, a sarokköve lehet a párizsi jegyzőkönyvnek hogy megfeleljünk a vállalt kötelezettségeinknek a COP21 keretében. Kiemelem a jelentésemben, hogy ehhez tanulmányozni kell, és ki kell találni, és meg kell valósítani innovatív finanszírozási módszereket, hogy a nagy gazdaságok megfelelő megoldásokat alakítsanak ki az éghajlat javára. Itt van a pénzügyi tranzakciós adó, és ennek egy része környezetbarát beruházásokra való fordítása. Ezen kívül itt van a Juncker terv alkalmazása Európában, az Európai Stratégiai Beruházási Alap, valamint negyed sorban az állami garanciák, amelyek a környezetbarát beruházásokat támogatják. kedvezmény események, címkék, a környezetbarát beruházásokra és a környezetbarát kötvények. Valamennyi gazdasági pénzügyi szereplőnek újra kell orientálni a beruházásait, hogy a megfelelő alacsony szín felhasználású gazdaságra való átállást elő tudják segíteni. Itt a multilaterális és nemzeti bankok kötelezettségvállalásaira is szükség van ezen átmenet segítéséhez. A mi hitelességünk, az EU hitelessége a tárgyalások során úgy valósulhat meg, hogyha ambiciózus kötelezettségeket vállalunk. Továbbra is példás belső klímapolitikát kell folytatnunk, a világosság, az átláthatóság és az ambíciók jegyében Végezettül szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlamentnek hozzá kell járulnia az EU ratifikációjához a Párizsi konferencia eredményei ratifikációjához. Az Európai Parlament teljes mértékben részt vesz a koordinációs munkákban a Párizsi konferencia előkészítéseként. Végezetül szeretném elmondani, hogy az ENVI szakbizottság az illetékes ezen dossziénak, az ITRE szakbizottság pedig véleményt alkot ezen jelentéshez, az ITRIN-nek kizárólagos kompetenciájában a nyolcas fejezet egy része az innováció, technológia és egyebek tárgyában, és a 7.3-as fejezet esetében megosztott a kompetenciánk a, a DEVE, a TRAN, az AFET és az INT INTA szintén véleményeket készít az anyagunkhoz, és ahogyan az elnök úr is elmondotta, még az ütemtervre figyelmeztetnék, a módosítók benyújtásának határideje június 17 a 18 óra, a módosítókat július 15-16-án vizsgáljuk meg, és aztán az MV jelentését szeptember 20 harmadikán, negyedikén fogadjuk el, és valószínűleg az október második plenárisan szavazunk majd erről az anyagról. Nos, elnök úr, ezt akartam bemutatni a jelentésem keretében. Thank you very much, and now we start. Köszönöm. Most kezdjük az árnyékeladókkal. Kérem mindenki, ha lehet, fogja rövidre, mert ebben csúszásban vagyunk. Ferenc Lorenzal kezdjük. Köszönöm szépen. A szöveg nagyon hosszú, ezért sok munka még előttünk, a G7-ek. Azt hiszem, hogy már tettek bizonyos jelzéseket, amelyek reményeket keltenek, még akkor is, hogyha van, aki ezzel nem ért egyet. Úgy gondolom, hogy valóban igaza van az előadónak, zárnunk kell sorainkat, egységesen kell fellépnünk, ez azonban nem jelentheti azt, hogy mi legyünk a jégtörők, mert Európában eddig is egységesen léptünk fel, de ezeknek a konferenciáknak az eredményével kapcsolatban önök is tudják, hogy azért annyira nem voltak egységesek. Az embernek gyakran az a benyomása, hogy mi mindig óva intettünk másokat, ez kezdődött Kopenhágában, ismerjük az eredményt, aztán a további konferenciákon mindig jó adatokkal álltunk elő, de ezzel nem tudtuk meggyőzni a többieket, a többi országot. És ez engem eléggé bosszantott is. Ezért, tisztelt előadó úr, ha megengedi, akkor azt a kérdést, hogy a három különböző célt, energiahatékonyság, megülő energiaforrások és megtakarítások, hogy ezt a hármat kötelezővé tegyük vagy sem, végeredményben a százalékok, az arányok a fontosak. Európán belül vitázhatunk erről, és egyfelől állíthatjuk azt, hogy közösen, egységesen lépjünk fel, de aztán a közösségen belül eltérőek az álláspontok. Ezt itt a parlamentben megtehetjük, de úgy gondolom, hogy jelenleg ez nem célra vezető. Egy másik kérdés pedig a csökkentési kvóta, az IPCC megfogalmazta a célokat, aztán a bizottság is előállt célokkal, és lehetnek EU-s célok. Én igazából arra hajlok, hogy a bizottsági célokat vegyem mérvadónak, mert azt hiszem, hogy nem plusz 10%-on múlik Párizsban az eredmény, hanem az lesz a lényeg, hogy a többieket hogyan tudjuk magunk mögé állítani. Én ezt munkáltatóként is úgy gondolom, hogy ha a többieket nem tudom meggyőzni, akkor magamra maradok. Úgyhogy inkább ezt tartom fontosnak. Nagyra törőek kell legyünk de azért a többieket is meg kell győznünk, az európai ipart is egyébként, mert nélkülük semmit sem fogunk elérni. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy ambiciózus céljaink legyenek. Egy jogra kötelezővényű megállapodás, valóban ez szükséges, egyértelmű és méltányos megállapodásra van szükség mindenki számára. Eddig ugye mindig elkülönítettük a fejlett és a fejlődő országokat, de ez mindig megnehezítette a folyamatokat. Az új rendszer alapján ez jobban működik, úgyhogy ennek csak örülni tudunk. Egyértelmű tiszta szabályozás van, tiszta szabályozásra szükséges mindenkinek. Egy dinamikus megállapodás szükséges, ez könnyű mondani, de nehéz megvalósítani és eh, hogy az egész átlátható legyen, ez azt hiszem magától értetődő. Említette a finanszírozást. Ezt nem Brüsszelben döntik el, ezt otthon döntik el, a tagállamokban, egyébként az ön fővárosában is. És hogyha megnézem, hogy a különböző tagállamok, illetve hazám minden egyes évben 100 milliárdokról beszél, akkor óvatosságra intelék, mert ezt először, először az otthoniakat kell meggyőzni, a kormányokat. Összegyűjteni 100 milliárdot nem könnyű, de azért az állampolgároknak el kell magyaráznunk, hogy miért van erre szükség. Köszönöm. Thank úr. Köszönöm, elnök úr. Sajnos nem Párizsban, nem Brüsszelben vagyunk éppen még. Szerintem kezdjük a pozitív dolgokkal. A jelentés élesen fókuszált, belátja, hogy mennyire sürgető, és mérték, milyen nagy mértékű a kihívás, és belátja a parlament szerepét. Fontos ez. Sokszor a, a bizottság ölebének tekintjük magunkat, holott mi vagyunk azok, akik instruáljuk és, és irányt adunk a gondolkozásnak amely majd Párizsban érvényesül. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy komolyak a kihívások, nem csak pénzügyi, finanszírozási tekintetben. És ezt belátjuk, akkor jobban haladunk bizonyos dolgokban. A pénzügyi tranzakciók adója szerintem nem a legjobb megoldás, sőt félreviszi ezt a témaanyagot. A, a katalizátor pénz, a pénz jobb működése fontos cél, de a tranzakciós adót szerintem úgy is lecsapják majd, úgyhogy legyünk, ne, ne hangsúlyozok túl ezt az aspektust. Aztán építenünk kell arra is, amit eddig sikerült elérnünk. Például a október 23-24-e tanácsülés egy elhasztott lehetőség volt, a kétszer harmadszos energia és klímakeret. hogy lemaradtunk, az bizony szerencsétlen dolog. Fontos, hogy a már megalapodásban levő dolgokat figyelme vagyok, például az ötös bekezdésben a kötelező kétszerűmintos 50%-os üvegházhatás hatás, bocsátás egyszerűen nem lehet, fog ez átmenni a tanács 40%-os álláspontjával szemben. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyünk bátrak, de a már megalapított értékekben nem tudunk tovább menni. Aztán vannak olyan aspektusok, amelyek túl ködösek, hogy őszinte legyek, például szak energia megtakarítás és forrás hatékonyságról beszél a szöveg, de legyünk világosak, ezek nem önmagukban nem politikai intézkedések, hanem célok. Tehát a szakpolitikát úgy kell meghatározni, hogy elérjük ezt a célt. És ennek megvan a költség vonatkozásai is persze, ha egy szakpolitikát hozunk létre. Szerintem azt is jól kell tudnunk, hogy nem, a kihívásokat nem fogjuk mindenhol egyformán érezni, máshol és más és más lesz a kihatása. Szerintem nehéz kihívás lesz ezeket a álláspontokat egyeztetni, de szerintem ha mindenki a teremben egyetért a jó akaratban, akkor el lehet majd érni ezeket. Köszönöm, hogy Gerbándi úr a szó. Thank you, Chairman, and let me thank the... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a kitűnő állásfoglalás tervezetéért. Úgy vélem, hogy ebben nagyon hasznos pontok fogalmazottak meg. Elő fogok terjeszteni néhány módosító indítványt, de ezek csak bizonyos aspektusok kiigazítására szolgálnak majd. A múlt héten Strasbourgban már vitáztunk az éghajlat politikáról általánosságban. Említettem a múlt heti g hetek csúcsot is, és tudjuk, hogy a szavak nagyon fontosak, de a, a cselekvés, a lép, konkrét lépések is. Nem tudom, hogy valaki olvasta az eheti Economist kiadását, de ebben van egy rajz, amely arról szól, hogy milyen sok különböző szó, kifejezés megy egy nagyon bonyolult gépezetbe, és a végén csak egy cselekvés jön ki ebből a gépből. Azt hiszem, hogy az éghajlat politika sem csak a szavakról szól, és a nemzeti ígéretekkel kapcsolatban is pontosan ettől tartok. Szerintem szükségünk van valamilyen fajta jogilag kötelező megállapodásra Párizsban, máskülönben csak a szavak szintjén maradunk. És ugyanez vonatkozik a finanszírozásra is. Óriási a hézag a szükséges források és az odaígért források között. Ha a szavakról és a lépésekről beszélünk, a szavak semmibe sem kerülnek, de a lépések nagyon is költségesek lehetnek. Tehát eh, ha a szavak szintjén sok mindent ígérünk, de aztán eh, ezeket nem követi konkrét lépések, akkor azt hiszem, hogy semmi sem történik valójában, és ez eh, nagyon fontos lesz Párizsban majd a siker szempontjából. A siker azon múlik majd, hogy a világ úgymond gazdagabb országai elő tudják-e teremteni a szükséges forrásokat. És hogy ez mennyire fontos, azt hiszem ez már múlt héten is látszott Bonban, amikor azt tapasztalhattuk, hogy rendkívül lassú volt az eddigi előrelépés. Elnök úr, ennyi lenne részemről egyelőre, majd előterjesztek néhány módosított, csak hogy egy kicsit más irányba lendítsem ezt a folyamatot. Köszönöm. Thank you very much, and now Miss... Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen most Engström asszony. Köszönöm, elnök úr sajnos nincs itt árnyékelődünk, úgyhogy én mondom helyette a mondandóunkat. Szeretném megköszönni Panó úrnak a munkát, meg, hogy megbeszélhetjük ezt a nagyon fontos, a Párizsi útra való vonatkozó témát, a finanszírozás sarokköve lesz a Párizsi megállapodásnak. Nagyon értékelem azt, hogy hangsúlyozta, hogy az adaptáció és a cselekvés elkerülhetetlen lesz és az új megállapodásban kulcs szerepet fog játszani. Mint az MV nőpolitikai koordinátora, ö, ki kell mondjam, hogy a szöveg egyes kritikus témákra utalnak, amelyeket jobban ki kell bontani. Nem elég világos a megfogalmazás és a támogatás a a 16-os, 18-os pont meg a Genfi vállalásra, az emberi jogokra és a nemek közötti egyenlőségre az emberi jogvállásokra utalni kellene az általános vízió hosszú távú közös cselekvés cím alatt hangsúlyozni kell, hogy a felek minden klímaváltozás kapcsán hozott cselekvésben tisztebben kell tartsák az emberi jogokat. A COP18 hozott egy döntést, idézem, abban, hogy támogassuk a nemzetközi egyenlőséget és a nők részvételét az ENSZ FCCC tárgyalásokban és azon szervezetek és személyek képviseletését, amelyek a kiotói egy egyezmény végrehajtásában érzettek. Nagyon fontos lépés ez abban, hogy a olyan klímapolitikai előre, amely érzékeny a nemek közötti egyenlőségre, és mindazok, akik hatása van a klímaváltozás, azok között a nők hangja meghallgatassék. Ezen túl nincs szó a hatalmas migrációs hullámokról, amelyeket a klímaváltozás okoz és fog még okozni. Az ENSZ adatai szerint már most 26 millió menekült van, és 2050-ig 200 millióra nőhet, nő a számuk. Különösen az afrikai kontinensre van ez hatással, amely további nyomást gyakorol Európára. Ahogy Pano úr jelentése kimondja, a finanszírozás adaptáció lesz a legfontosabb a tagállamok, az érintett államok ö, igények kezelésében emberjogi megközelítése van szükség és ahogy a Genfi vállalások is világosra teszik, a klímaváltozás nem csak tudományos vagy környezetvédelmi téma, hanem az emberi jogokat is, a nemek az egyenlőséget is érinti, a migrációs hullámokat és a fejlesztést is. A klímaigazságosság, az emberi jogok és fejlesztés témája, fontos, hogy emberközpontú megoldás jön létre, amely garantálja a legsérülékenyebb társadalmi rétegek érdekeit, hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos, hogy a klímaváltozás hátrányos előnyét is megosszuk. És ahogy tudják, az ENSZ küldette, Mary Robinson nagyon nagy munkát tett annak érdekében, hogy a klímaigazságosság napirendre kerüljön és a vonatkozó tövegtervezet létrejöjjön. A Szaudarábia által vezett országcsoport ellene van annak, hogy az emberi jogokat megemlítsék, mert az mindenkit magában foglal a nőket is, ezért vannak ellene. Ez lehetőséget teremt a parlament számára, hogy fel, fellépjünk azon értékek mellett, amelyeket osztunk, adaptáció, források adaptációja tekintetében nem csak a legérintettebb, a legérintettebb államok érdekét is figyelembe véve. A frakciónk majd betesz olyan módosítókat, amelyek az emberi jogokra utalnak, és a nemek között egyenlőségre, és a, az ötös módosítót támogatjuk, vagy paragrafust támogatjuk, amely 2030-ig a megőrizni források és a hatékonyság növelési célrendezetekkel le, és a 60%-os GHG célokat is támogatjuk 2030-ig, és támogatjuk a többi módosítót, amelyet árnyékelőadónk Benedek, Jávor Benedek beterjesztett. Köszönöm. Fronte. Fronte úr következik. Köszönöm, elnök úr. Csak néhány pontot vetnék fel, amelyek teljes mértékben benne foglaltatnak a jelentésbe, illetve azok, amelyek beillesztendők, azok tekintetében mellékes hatásnak tűnnek ezek, de nagyon szorosan kapcsolódnak az éghajlatváltozáshoz. Nemrégében az ENSZ felülvizsgálta, mégpedig felfelé az előrejelzéseket a globális népesség növekedés tekintetében. Jelenleg 9,6 milliárdról beszélünk 2050-ig, és szinte 11 milliárdos számról 2100-ig sokkal alacsonyabbak voltak az előrejelzések, tehát a lakosság növekedése nagyon gyors lesz, nagyon jelentős, és különösen az afrikai kontinensen fog ez jelentős arányokat ölteni. A klímamigrások jelensége már most is fontos, de nagyon nagy globális kérdésé válik majd, és nem feledkezhetünk meg ezen jelentésen belül a az emberi jogsértésekről az éghajlatváltozáshoz kapcsolóan ezekre utalt az imént Ekström kolléga. A lakosság növekedésnek jelentős kihatása lesz az éghajlatváltozásra, hiszen ezek a személyek energiát fogyasztanak, akik a gazdag országokban élnek, sokkal többet fogyasztanak, mint a szegény országokban élők jelenleg a foszilis tüzelőanyagok 87%-át teszik ki a globális energiafeltásnak, és ez az adat az elmúlt 20 évben nem változott. Hogyha ezeket az adatokat összefogjuk, akkor realista arra gondolni sajnos, hogy a jövőbeli széndiokszid kibocsátás legalább annyi marad, mint a jellegi kibocsátási szint, vagy akár egyenesen még nőni is fog oly módon, hogy a legszegényebb emberek napi jövedelme meghaladja majd a két dollár. A pénzügyi kérdés nagyon fontos, erre nem szeretnék most újra kitérni. A limai tárgyalások és ezen buktak meg a gazdag és szegény országok hozzáállásán ezen kérdés. hiszen más elképzelésük van a fejlődésről ezen országcsoportoknak. Az Európai Unió központi szerepe fontos a tárgyalások során, az EU-nak tisztelet a lelkismerete, hiszen 2020-ig a 20-as célszinte elértük, noha részben a gazdasági válságnak köszönhető ez. Emiatt az EU úgy érzi, hogy egészen tekintes álláspontja van, tehát hiteles véleményt képviselhet, a Juncker bizottság ígéretei ellenére viszont nagyon erőteljes a visszatérés a foszilis tüzelőanyagokhoz, ezt mindannyian megtapasztalhatjuk. Sokkal erősebb álláspontot vártunk volna a megújulók tekintetében, és néha itt, a plene, itt hallhatjuk a fracking kísértetéről is az Európai Parlamentnél. Az EU-nak vezető szerepet kell tehát betölteni a tárgyalásokra, és egységes hangon kell szólnia. És még néhány fontos pont, amelyet be kell emelni a jelentésbe, a kutatás szerepe. Sok kutató nem hiszi, hogy a dekarbonizációt el lehet érni a jelenleg rendelkezésre álló technológiákkal, tehát mindenképpen technológiai előrelépésre van szükség. A kutatás és az innováció mindenféleképpen ösztönzendő, illetve az ezekben való befektetés a tudományos kutatás célja az mindenféleképpen az, hogy egy nemzetközi megállapodás jöjjön létre, és ezeket is be kell illeszteni a párizsi megállapodásba. Végzetül még felhívnám nem csupán a tudományos világot, hanem a tudományos ismeretteljesztés szereplőjét is. Az Euróbarométer adatai szerint az emberek nincsenek, az európai polgárok nincsenek, illetve az európai polgárok tudatában vannak a jelenség súlyosságának eltérően az USA polgáraitól, azonban még sokkal tennivaló a probléma észlelését illetően főként. Végezetül egy felhívás, amelyet az EPS szolgálat dossziéra alapozva osztok meg önökkel. Azt hiszem, hogy mindannyian rendelkeznek ezzel a dossziéval az új klímaegyezmény kapcsán. Itt ö, egyesek szerint önkéntes nemzeti hozzájárulásokra lenne szükség Párizsban. Ez talán kockázatos, de fontos fordulatot jelentene, és aztán a nemzeti ö, jogszabályok révén válnának kötelezővé ezek a kötelezettségvállalások. Ugyanakkor ö, meg kell változtatni a probléma érzékelését a közvéleményben, tehát itt nem csupán az üvegházhatású gázok csökkentéséről van szó, tehát egy megszüntetendő problémáról, hanem arról, hogy át kell alakítani a gazdaságot, az energiarendszert semleges módon. Köszönöm. Dear colleagues, kedves kollégák, van némi idő problémánk. Több mint tizen kértek szót a vitához. Hozzászólandó mindenkit arra kérek, hogy másfél percre szorítkozzék. Aztán elveszem a mikrofont, mert ennek hiányában nem tudjuk tartani az időnket. Péter Lee. Köszönöm szépen, köszönöm Filip Angyónak. Jó alapot teremt a jelentés tervezete, ám osztom azt a nézetet, hogy egyes helyeken talán realistábbak lehettünk volna például a célok tekintetében tehát ezek túlmennek azon, amiről a parlament az időszakban döntött, és realista módon nem lehet elérni. Ugyanakkor nem rosszak az idők a klímaváltozás elleni harc tekintetében, váratlan nagy siker a g csúcsának eredménye, amely lökést adott a tárgyalásoknak, a co 2 40 40-70%-os csökkentése 2050-ig egy globális célként vetült fel, és a kancellárasszony azt mondta, hogy mi a felső szintjén célozzuk meg ennek a sávnak, és az évszáz végéig széndiokszid mentesítést célozható. Meg szeretném, hogy a bizottságot, hogy amellett érveljen, hogy az EU mandátumában szerepeljen ez is, annak abban is hogy 5 évenként ki kell igazítani, kell az értékeket, mert Párizsban nem feltétlenül szerzünk meg mindent, amit remélünk, és amiről, amiről a tudomány szól, a tízes pontban a, kérem, hogy erősítsük egy kicsit a megfogalmazást a tengeri és légiközlekedés tárgyában. Az ICAO és az IMO szervezetek nem fognak jó eredményeket hozni, ha nem szorongatjuk meg őket. Utolsó mondatom, tehát nem lehet, hogy más intézményekre hagyjuk a probléma megoldását, akik ezt nem teszik. Tehát ezért kell tartós eredményeket megszerezni. Dánc. Nem Dánc úr. Thank you, thank you, Chair. And for... Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Párnyó úrnak ezt uh, a kitűnő jelentést. Azt hiszem, hogy a fő kérdés, amelyet uh, joga hangsúlyozott, hogy ez egy lényeges kérdéskör, nem csak azért, mert az éghajlat egy logikus témakör, ahogy az éghajlat egyre, ahogy a hőmérséklet egyre emelkedik, azt is megtetnék, hogy csak levetjük az akókat, és, és ennyi, de itt nem erről van szó, hiszen ez a világon mindenkit érint, a szegényebbeket, a társadalom szegényeit sújtja leginkább, és ez a probléma fokozódni fog az Európai Unió tagállamaiban is. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy azt hangsúlyozta leginkább, hogy a párizsi konferenciáig megfelelő finanszírozást kell biztosítani a fejlődő országoknak is. Ez nagyon fontos. Tehát nem csak a megállapodásra van szükség, amire egyébként nagy szükség van, hanem bizalmat kell kiépítenünk a konferenciáig. Az FTT kapcsán ez egy érdekes javaslat. Úgy vélem, hogy ez sokak számára egy kényes kérdés, meg kell vitatnunk, hogy ennek az eszköznek a felhasználása itt a legalkalmasabb, de számos kérdés felmerül az a kapcsolatban is, hogy hogyan teremtjük el a forrásokat. Ezért ezt is meg kellene vizsgálnunk, támogatom az előadó javaslatát, hogy vegye figyelembe ezt is, mint egy esetleges forrást. És mivel lejárt az időm, ezért ennyi lenne, de majd előterjesztek módosítókat is. Elnök, köszönöm szépen, Vizsnyevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Ez a dokumentum egy olyan tézisre támaszkodik, amely nagyon gyakran ismétlődik itt az Európai Parlamentben. Minden évben, mégpedig az, hogy mi vagyunk a példás tanulók az emisszió csökkentésben, és ez valamennyien csatlakozunk. Én azonban nem tudom, hogy miért indulunk ki ebből a megközelítésből, hiszen mások nem tűnnek ennyire ambiciózusnak, és egyáltalán nem akarják csökkenteni az emisszióikat. Itt van például Kína vagy Brazília. Nos, az USA csökkenti ugyan a kibocsátásait azért, mert ott az olcsó földgáz sokkal inkább hozzáférhető, mint más országokban. Tehát itt remélnünk kell, hogy a többiek is tesznek majd valamit, és nem kell magunknak túl ambiciózus célokat kitűzni. Köszönöm, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Egy olyan témát vetnék fel, amely gyakran felmerül itt a parlamentben, de először is egy megjegyzés a Párizsi Klíma Egyezménnyel kapcsolatosan. Nos, ezen klíma egyezményt úgy látom, hogy ebből nem fog sok eredmény születni, csak szavakból él a klímapolitikánk, nem pedig tettekből. Mindenféle szendéknyilatkozatok hangzanak el, nagy szavak. Gyakran a biztos úrnál is felvetettem, hogy az első számú klímagyilkos, az intenzív állattenyésztés, de erre a felvétésemre soha nem kaptam választ. Hendrix asszonyal, a német környezetvédelmi miniszterrel is beszéltem erről, ő azt mondja, hogy igen, ezt valamennyien tudjuk. A hús, és a globális mezőgazdaság meg semmisíti a klímánkat, de ez egy olyan téma, amit nem lehet megtámadni. Nem lehet a választók tányérjáról elvenni a vírslit vagy a kolbászt. Ez egy hasonló katasztrófa lesz, mint a kopenhágai vagy az azt követő konferenciák, ha nem lesz bátorságunk kimondani, hogy egy jó klímapolitikához hozzátartozik egy olyan politika is, hogy kimondjuk, csökkentsük a hús, a tej, a tojás fogyasztást, mégpedig jelentős mértékben. Aztán a következő szavakkal zárnám a beszédemet. Bertolt Brecht egyszer azt mondotta, hogy először az evés, aztán az erkölcs, most pedig azt mondhatjuk ezt parafrazával, hogy először az evés, aztán pedig következik a klíma. Köszönöm. Köszönöm. Balc a szó. Szeretném jelezni, hogy az előző és a mostani összefüggő napirendekhez közösen mondom el a felszólásom, így sem fogok annyi időt igénybe venni, mint amit ön Affronte úrnak másodszor engedett. Nos, felteszem a következő kérdést. Ha ez a bizottság elérné, hogy az Unió Párizsban úgy jelenjen meg, hogy 2030-ig 80%-kal csökkenti a kibocsátást, és ezt teljesíteti a tagállamokkal, akkor azt mondanánk, hogy elégedettek vagyunk? Szerintem nem. Tudjuk nagyon jól, hogy az Unió most is csak 11% kibocsátásért felelős. Itt a Párizsi találkozónak az a tétje, hogy a két nagy szennyezőt és a többit rá tudjuk-e venni kibocsátás csökkentésre. Ez a javaslat, ez az elemzés, amit kaptunk, egy nagy munka. Az előadó azt mondta, ambiciózus és realista. Szerintem ambiciózus, túlzottan és nem realista. Hagyj vessem össze az előző, előterjesztő által megfogalmazott ambiciózus célokkal. Most arra van szó, hogy 2050-re teljesen képzeljük a széndiokszid kibocsátást. Ott 80% is elfogadható. 2030-ra 50%-os kibocsátás csökkentésről beszél. Ivo Bellet úr 40%-ot tart elfogadhatónak. Energiahatékonyság. Ez a jelentés 40%-ot akar, Ivo Bellet jelentése 30%-ot is elfogad. És vajon miről van szó? Vajon ő kevesebb felelősséggel bír a föld meg az emberiség jövőjéért? Nem, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy realistább és a kötelezettségszegési eljárásokról tudjuk, hogy a legmagasabb szintű a környezetvédelmi 334. Miért? Azért, mert a nemzeti parlamentek képviselőinek nincs felelőssége. Nem, nem azért, hanem ahogy azt Gebrandi úr is elmondta, itt komoly kihatások vannak, nekünk nem lehet itt csak úgy könnyedén dobálózni ezekkel a nagy ambiciózus számokkal. Utolsó mondatom, az a meggyőződésem személyesen, hogy ez a bizottság akkor teljesíti a küldetését, hogyha megfontoltan, kompromisszumkészen, megvalósítható célokat tűz ki. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sörjet Pirik asszony következik. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek. Nagyon jó gondolatok voltak az, amiket hát Florence és lize úr említett, hogy a klímapolitika kézek, kézben kell haladjon más politikákkal, és olyan kötelezettségeket kell vállalnunk, amelyek példa szerepet vállalhatnak, ám ugye nagyon magas szintet célozhat meg, de a többiek nem követnek, akkor sokszor eh, kár tizet megcélozni, ha kettő is elégséges volna. És a, az ambíció ügyében is mérsékeltek kell legyünk. Konkrét csökkentésekről kell beszélni, hogy Párizsban miről akarunk tárgyalni konkrétan. Úgy gondolom, hogy mindig azt mondom Hollandiában, ugye Lengyelországban egészen más célokat látnak mondjuk a szén tekintetben, mint Hollandiában. Tehát más tagállamok nem mindig képesek a, a, úgy követni a célokat, ahogy mondjuk az én hazám hajlandó lenne erre, és a mezőgazdaság tekintetében, jobbra tekintek itt a teremben, szerintem olyan ambíció szintet kell megcélozni, hogy a családi gazdaságok életképesek maradjanak, nem lehet mindent rájuk terhelni. Köszönöm. Thank you very much. Now... Köszönöm szépen, Brennan képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Az első megjegyzésemet a lengyel kollégának címzem. Ha nem érti meg, hogy miért kell messzebbre mennünk bárki másnál, akkor elég, hogyha visszatekint a történelembe. A széndiokszid kibocsátás az ipari a kezdődött Európában 150 éve. Mi vagyunk a fő előidézői az éghajlatváltozásnak. Kína csak megpróbál utolérni bennünket a e tekintetben és eh, éppen ebből következik az a kötelezettségünk, hogy messzebbre menjünk, gyorsabban tegyük ezt meg, és többet költsünk, mint mások. Kitűnő ez a jelentés, eh, benyújtok majd módosító indítványokat, főleg az erdészetre vonatkozóan. Amikor ugye a brazil eh, eserdőkről van szó, az elmúlt tíz évben az Amazonasban az erdőpusztítások jobban hozzájárultak a széndiokszid kibocsátáshoz, mint mi Európában ugyanazon tíz éves periódus alatt. Tehát visszaszorítani a széndiokszid kibocsátásokat a déli föld, földgömbben is nagyon fontos, hiszen említette, hogy jó, ha nagyra törőek vagyunk, de ez nem elegendő, hogyha nagy, nagy a finanszírozás hészaga, és úgy gondolom, hogy ha nem állíthatjuk azt, hogyha mi nem foglalkozunk az erdészettel, akkor már az erdészet foglalkozna velünk. Köszönöm szépen, Omaria képviselő. Monsieur le Président, euh, merci. Elnök úr, köszönöm. Meg próbálom az elhangzottakat nem ismételni, és jelentéstevőnknek azt a két-három gyors megjegyzést ajánlok a figyelmébe. Az első a 23 év választ el a Riói konferenciától, amely nagyon fontos volt, amikor az államok közössége egy nagyon fontos civilizációs aktust hajtott végre, elfogadva a biodiverzit biodiverzifikálással kapcsolatos aktust, másik pedig az éghajlatváltozással kapcsolatos jegyzőkönyv. Most 2015-ben vagyunk, tehát itt az ENSZ keret egyezménye, és itt van a Párizsi részes felek konferenciája, fel kell vetnünk a kérdést, hogy ezen 20 év során mi is történt, és milyen nehézségek merültek fel a nemzetközi irányítás kialakításában. Ez a nemzetközi irányítás tény, hogy fontos lépéseket tett az éghajlatváltozási jegyzőkönyvvel kapcsolatosan, ellentétben a biodiverzitási jegyzőkönyvvel, Ugyanakkor láthatjuk a nehézségeket, hogy kötelező megállapodást alakítsunk ki. Szinte az összes részes felek konferencián részt vettem 96 kezdve. Emlékszem a Kopenhágai konferenciára történelmi jelentőségű találkozó volt ez, emlékszem arra, amikor bejelentették ezt az adaptációs alapot több mint 100 milliárd euró dotációval, és tudjuk, hogy hatalmas nehézségek vannak előttünk, hogy valóban megvalósítsuk ezt a tervet. És az utolsó dolog, elnök úr, azt hiszem, hogy amikor a az éghajlatváltozás elleni küzdelemről beszélünk, akkor kérdéseket is fel kell vetnünk, filozófikus kérdéseket, vagy az antropológia köréből számít, ö, való kérdéseket, ami a boldogságot, az előrehaladás kapcsolatát illeti, mert hogyha ezeket a kérdéseket nem vetjük fel, akkor az összes szakpolitika kudarcra van ítélve. A 11 milliárd lakos valamennyi nem fog megfelelően élni. Miss Tornano. Tornano asszony, köszönöm elnök úr. Tisztelt kollégák Zsilparnyó jelentés érdekes pontokat vett fel, amivel egyetértek. Itt egyrésztről felhívja a világ összes országát, hogy tegyenek erőfeszítést az emisszió csökkentés érdekében, és felhívja az országokat, hogy valósítsanak meg konkrét eszközöket, amelyek lehetővé teszik a tendencia megfordítását, még akkor is, ahogyan a francia kollégám tudja is, nem mindig könnyű megfordítani ezt a trendet, bármilyen trendről is legyen is szó jelentős erőfeszítéseket tettek az európai országok kötelezettségeiket illetően, miközben más nagy szennyezők továbbra sem tesznek erőfeszítést. Azt hiszem, hogy realistának kell lennünk, amikor megállapítjuk, hogy a világ országainak nagy része a gazdasági fejlődést helyezi előtérbe, és az éghajlat kérdések csak utána jönnek. Miért nem javaslunk kötelező célok helyett egy ütemtervet a globális gazdaság átalakítására vonatkozóan, ami inkább helyi gazdaságokká válik tiszta technológiák felhasználásával? Ez a technikai technológiai előrehaladást tenni lehetővé Európának, hogy kötelezettségeit betartsa például a kereskedelmi egyezményekben a feltörökő gazdaságokkal a kevésbé szennyező tevékenységeket kellene ösztönöznünk, amelyek kibocsátása csökkent. Naomi Skutland. Köszönöm szépen, Utelent képviselő. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak a kitűnő munkát, nagyon nagy törő megközelítést követett. Összességében véve jónak tűnik ez a jelentés, és összhangban van azzal a nagyra törő célral is, amelyet én támogatok, ugyanakkor az elvárások tekintetében a más szennyező államokkal szemben támasztott elvárásokkal kapcsolatban hiányolom a konkrétabb megfogalmazást. Az egyéb fő kibocsátókkal szemben is konkrétabb elvárásokat kell megfogalmaznunk. Szeretnék egy egyértelműbb megfogalmazást akkor is, amikor különbséget teszünk a kibocsátások csökkentése kapcsán. Szinte minden partnernek a reális lehetőségek alapján kell ennek a célnak eleget tennie. Kiinduló pontként véve a jelenlegi helyzetet, és különös figyelmet kell szentelnünk a legkevésbé fejlett országoknak, úgy gondolom, hogy pozitívum, hogy az állásfoglalás ilyen egyértelműen fogalmaz a finanszírozásról, valamint a, a megállapodás finanszírozásáról, és végül, de nem utolsó sorban, részt vettem egy delegációban, amely az IMO-hoz látogatott el az ENVI Bizottság nevében. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy minden részes fél eleget tegyen a kötelességének, nem csak a tagállamok méretüktől függően, hanem az ágazat is. És úgy tűnik, hogy az ilyen belül nincs elég egyértelmű helyzet, általában másképpen gondolkodnak ilyen kérdésekről, A Marshall-szigetek például komoly kötelezettséget vállaltak, nem tettek ennek elege. Fontos, hogy az összes ipari ágazat nagyra törő célokat fogalmazzon meg, és ezeknek eleget tegyen. Tehát remélhetőleg a szöveg erre is kitér majd. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a Európa Bizottságnak. hogy látják a parlamenti véleményt, számoljanak bele. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a nagyon eh, élénk eszmecserét, érdemes itt lenni, meghallgatni a valóság hangját, miután két hetet töltöttünk pontban. tényleg meghallgatni a véleményekkel. Az, hogy lassan megy a folyamat, többen panaszkodtak. Igen, a, a tárgyalók is osztják ezt a fajta frusztrációt. Van egyfajta lépésre lépésre való apránként való haladás, mert hogy új bizalmat kell építeni, és fontos, hogy az egész belépő francia elnökség integritása és komoly vállalások legyenek, ehhez kell egyfajta bizalomépítő folyamat, ez lassú. És ugyanakkor világos megállapodást jutottunk arra, hogyan haladunk tovább. Meglátjuk persze, a puding próbálja az evés. Augusztusban meglátjuk, mennyire készültünk elő, mi és mennyire készültek fel partnereink, mennyire készek együtt haladni. Szerintem jó esélyünk van egy nagyra törő párizsi eredményre. Csatlakoznék azokhoz, akik bárnyi úrnak megköszönték a nagyon átfogó és jó anyagot, illetve ez az állásfoglás szervezettel a bizottság jó részt egyetért. A finanszírozás nagyon lényegi kérdés, átláthatóbb finanszírozásra van szükség, valóban fontosak azok az innovatív gondolatok, amelyeket ön megragadott. Egyesek ezek közül több vizsgálatot igényelnek persze, de figyelemmel kísérjük majd a fejleményeket az ICAO és az IMO e szervezetek említése is üdvözlendő a tervezetben, valamint azon rendelkezések, amelyek az átláthatóságot és a dinamikus számonkérhetőséget, felvizsgálati eljárásokat irányozzák ide. Aztán vannak olyan pontok, amelyekkel nem értünk teljesen egyet, vagy nem is teljes egyetértés, az a hosszú távú célok és az EU ambíció szintje, ugye 40 százalék lenne a partnerországok részéről, meg kell mondjam, hogy a mi tagállami vállalásaink messze a legmagasabbak a partnerek között. Egyrészt büszkék lehetünk erre, mint hogy az EU ilyen messzire ment, és ennek alapján követelhetünk cselekvést a többiektől. Van még egy sok G20-as ország, és nagyon sok OECD ország, amely még most kell előjöjjön vállásaival, és a, a, a párizsi sikerhez feltétlenül átfogó szintre van szükség. Tehát én egy kicsit több moderációt kérnék, tehát ne vigyük tovább az EU-t, mert elég messzire mentünk, várjuk meg a többiek jönnek-e utánunk. A hosszú távú céleket, illetően az ipcc re és a tudományra való utások jók, de úgy gondoljuk, látva azt, mennyire nehéz volt a G7-ekben megállapodni június 8-án ide jutni. Ha túl messzire mennénk, elidegeníthetné a partnereinket a hosszú távú célok tekintetében, a tárgyalások körében a többieket. A bizottság kommunikéje a 60%-os hosszú távú 2050-es célt irányozó elő. Remélem, hogy a tanácsi konklúziókban meg tudunk állapodni, és ez egy 2100-ra nulla felé kitűzött hosszú távú célban is egy, egyeztetni tudunk majd. Köszönöm. Thank you very much, and now I give... Köszönöm szépen. Most pedig az előadónak adom meg a szót Pányó úrnak, hogy zárja le ezt az eszmecserét. Merci, euh, à tout le monde. Merci. Köszönöm mindenkinek, köszönöm tisztelt kollégák, köszönöm az elnyék jelentéstevőknek bátorításukat, ugyanakkor azon szándékukat, hogy előre vigyük a jelentést. Ahogyan elmondotta a bizottság képviselője, ez mindenféleképpen egy erőteljes kihívás, egy kőfal, és egy mondat, ami nagyon fontosnak tűnt számomra, hogy a következő hetekben meg kell találnunk a párbeszéd útját, ugyanis itt számos célt tűztem ki, amely a szocialista és demokrata frakció számára ambiciózusnak tűnt, ugyanakkor pedig, és itt visszatérek arra, amit az a képviselő mondott, aki eh, megfelelő észszerűséget eh, emlegetett, de most nem hallgat engem. Tehát eh, azokhoz csatlakozom, akik helyesen úgy döntötték, mint egy bölcs megközelítést. Karl Heinz Florence igaza volt, kedves kolléga, nem hallottuk a mikrofon nélküli közbevetést, a képviselő részéről igaza volt, hogy az egyik jelentéstevők és önmagam üljünk össze, és próbáljunk kompromisszumokat találni, ugyanakkor viszont azt akartam elérni, hogy ez az ambíció meg maradjék. Nem értek egyet azzal, amit azt illetően hallottam, hogy ezek a gondolatok, javaslatok nem realisták. Igenis realisták. 2009-ben kezdtük el együtt a vitát, Kopehág keresztül is, tehát bizonyosan ambiciózusak ezek, és itt Karl-Heinz Franchez csatlakozom mondanám, hogy itt mindenféleképpen egységesen kell fellépnünk, ha azt akarjuk, hogy a többiek meghallgassanak. Karl-Heinz Florence-nek igaza van a finanszírozást, illetően is a környezetbarát alapot illetően. Természetesen el kell magyarázni a lakosságnak, hogy mit is akarunk tenni. Szükség van a finanszírozásra, de hogyha a földgolyó lakosai nem értik, hogy mire, miért is van szükség erre a lehet alapra, ezekre a finanszírozásokra, akkor célt téveztünk, hiszen a cél az lenne, ahogyan a bevezetőmben is elmondtam a jelentésem elején, hogy ugye itt egy sürgető helyzetről van szó, veszélyről, a földgajó került veszélybe, így a COP21 által kínált esélyt meg kell ragadnunk, egységesen kell fellépnünk, és még inkább előre kell lépnünk a COP21 keretében. Ez a mi szerepünk parlamenti képviselőként. Tehát mindenképpen olyan javaslatokkal kell előállnunk, amelyek lehetővé teszik, hogy még erősebben lépjünk fel a COP21 alkalmával, ugyanis megtaláltuk a kompromisszumos pontokat közöttünk, aztán az Európai Bizottsággal és a tanácsra is meg kell tennünk, mert az európaiaknak nagyon egységesen kell majd megfelelő erőviszonyokat kialakítani, ami eh, ahogyan a kollégánk is emlegette a COP21 kapcsán. Tehát a következő hetekben összeülünk majd az árnyékjelentéstevőkkel, és eh, így alakítunk ki javaslatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a lehető legszélesebb támogatásra találjanak ezek a gondolatok az ENVI szakbizottságon belül, de természetesen az európai parlamenti képviselők körében is. Azt hiszem, hogy a hitelességünk ezáltal erősödni fog. Thank you very much, uh, and at the end I have only two... Ez pedig már csak arra kell emlékeztetnem önöket, hogy uh, jún június 17 dél lesz a módosítók bejutásának határideje. Júliusban, július 15-én fogjuk ezeket megszavazni. Szeptember 22-én a szakbizottságban, majd októberben a plenárison. A következő napi rendi pontunk pedig bizonyos környezeti szennyezők nemzeti kibocsátási határtegekkel kapcsolatos irányelve. Ezt a véleményt Julie Görling készítette, 521 módosító érkezett ehhez, 94 módosító az Agri és az ITRA bizottság részéről, és azzal kezdeném, hogy az előadónak adom meg a szót, hogy értékelje a módosítókat. Uh, thank you, Chairman. Uh, we've discussed... Köszönöm, elnök úr. Kétszer megvitattuk már ezt eh, a jelentést, ezt a módosítókat itt a szakbizottságban, nem akartam ezeken eh, végigfutni megint, úgyhogy eh, csak a lényegi kérdéseket vetném fel a módosítókból. Először is azt szeretném megjegyezni, hogy egy, a jelentés különböző aspektusairól egyértelmű döntést kell hozni, bizonyos módosító indítványok a jelentés hatályból a metánt kiemelik, több frakció törekszik erre, tehát úgy tűnik, hogy ez egyértelműen egy fontos kérdés lesz, nincs valóban kompromisszum, amar a tekintetben, hogy kivegyük vagy benne hagyjuk, tehát erről majd a szavazás dönt. Másodszorban felmerül a higany, ezzel kapcsolatban megint csak jó néhány képviselő több frakcióból azt javasolták, hogy a higanyt emeljük a hatályba, ez megint csak egy egyértelmű döntés, amelyet a szakbizottságnak meg kell hoznia, kerüljön bele vagy kerüljön ki. Úgy gondolom, hogy nehéz lenne e tekintetben kompromisszumot találni, de szeretném itt ennek kapcsán megegyezni, és a Shadow ülésén is ezt említettem, hogyha egy új szennyezőanyagot emelünk be, akkor ahhoz egy teljes hatásértékelésre van szükség, még mielőtt tovább lépnénk a következő szakaszba a plenárison való szavazásra. Nem kaptam a bizottságtól választ, hogy ez mennyi időt venne igénybe, de tudjuk, hogy ez egy elég hosszadalmas folyamat lehet. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy az ITRE véleménye mind a kettőt tartalmazta, nagy meglepetésemre a metán kivételét és a higany beemelését javasolták, tehát nem csak az MV képviselők merült fel ez a kérdés. Ennek kapcsán pedig áttérnék az ammoniára, amelynek a kérdése nem annyira egyértelmű. Egyes módosítók a mellékletre vonatkoztak, és egyes képviselők egy rugalmassági mechanizmus kértek az ammóniumra vonatkozóan. azt említették, hogy a jövőben adott esetben értékelni lehetne ismételten, anélkül, hogy teljes mértékben át kellene dolgozni az irányelvet, úgyhogy megvizsgálom azt, hogy lehetséges-e megállapodást kötni a szakbizottságban ebben a kérdésben. De amikor az árnyékjelentéstevőkkel egyeztettem, egyértelművé vált, hogy átfogó kompromisszumokra igazából nincs igény. Megpróbálni egy átfogó kompromisszumot kötni, hanem megpróbálják az árnyékrendtéstevők elkülöníteni a különböző kérdéseket, és én is ezt a megközelítést követtem felmerült az is, hogy a 2025-ös célkitűzések, illetve a 2030-as célkitűzések kötelező érvények legyenek-e vagy sem. Ebben a tekintetben nincs egyértelmű egyetértés, és átfutnék a többi területen is, de nem fogom sokáig húzni az időt, hiszen az árnyékvetéstevők is nyilván kitérnek majd ezekre, hogy legyen-e rugalmasság, vagy sem, úgy tűnik, hogy egyetértés alakult ki a tekintetből, hogy ezt vegyük ki, viszont bizonyos tagállamok szeretnék ezt megtartani, ugyanakkor általánosságban véve azt mondhatjuk, hogy ennek kivételét támogatják. A finanszírozással kapcsolatban is volt némi vita. A jelentésemben a finanszírozáshoz való hozzáférésről írtam. Van egy kompromisszum ezzel kapcsolatban, egy kompromisszumos indítvány amelyben remélhetőleg meg tudunk állapodni, ugyanígy az igazságszolgáltatáshoz, valamint a konzultációhoz való hozzáférés. Itt is lehetséges az egyetértés, és vannak a nemzeti levegőszennyezés ellenőrzési programokkal kapcsolatban vitás a bonyolultabb kérdések, illetve a, az a kapcsolatban, hogy milyen nagyra törő legyen ez a jelentés, főleg ami a mellékleteket illeti Tudják, hogy a parlamentnek, a parlament készített egy kiegészítő értékelést, egyfajta értékelést vitáztunk arról, hogy ez kivitelezhető vagy sem. Ez a vita természetesen folytatódik, úgyhogy érdeklődő várom a kollégák véleményét ezzel kapcsolatban. Tegnap egyébként a tanácsban napirendre tűzték ezt az anyagot, akkor egyeztettek róla első alkalommal, ez kicsit váratlanul ért, mert az elnökség korábban arról biztosított, hogy nem fogják napirendre tűzni, most mégis megtették, ami jó hír. Konkrétum nem kerekedett ki ebből, eltekintve attól, hogy a tanács elég egységes a metán kivételével kapcsolatban. Ezt tehát meg kell fontolnunk majd, amikor a szakbizottságban szavazunk. És abban is egyetértenek, hogy egyfajta rugalmasságra szükség van az ammónia témájában. Ezek lesznek tehát a fő kérdések, amelyeket tisztázni kell. Köszönöm szépen. Először is, először is szeretnék üdvözölni egy látogatói csoportot, akik Calabria olasz régióból érkeztek Paolo Lucci úr meghívás, meghívására. Üdvözlöm őket. Később folytatjuk a, majd a munkát is. Azaz most. Az árnyékeladóknak adom meg a szót először, hogy ezeket képviselnek. Kérem, ha lehet, fogják rövidre mindannyian. Köszönöm szépen, igyekszem. Köszönöm a Jolly Girlingnek és az árnyékeladóknak, akik nagyon jó konzultatív módon működtek együtt. Azon pontokról szeretnék beszélni, ha a konszenzus van, az Euró 6 Erdély a tényleges kibocsátási értékek, reális utazási körülmények között. Itt szerintem hamar dőlőre jutunk. Jolly Girling kérdésére a tengeri közlekedésből származó emissziókra vonatkozó számolás rugalmasság tekintetében itt, van, itt is érzett a konszenzus. A tengeri közlekedés kibocsátás csökkentése egy pótlagos pontként szerepelhet az anyagban, itt tovább kell majd dolgozni. A finanszírozó hozzáférés irányában a tagállamokat követeljük és támogatjuk, hogy a célok végrehajtásában ne hagyjuk őket magukra ugyanakkor, hanem programokra támaszkodhatnak, például a Horizont 2020. Más további nem vitatott pont, az irányelv végrehajtásában lépések, ez egy főleg szakmai téma, itt öt évről három évre csökkentenék, a néppárt vita nélkül támogatja ezt. Most a vitatott pontok. A e, higany tekintetében a, a hatályba most kerülne ez bele, az itt e, javaslatára újonnan. Ez egy kicsit meglepő, 2005-ben szabályoztuk a higany tekintetében a, ezt a kérdést a szakbizottságban, hogy a többség támogatná itt azt, hogy a higany szerepeljen a határban, akkor a néppárt egy hatástanomány, tisztességes hatástanomány elvégzését követelni. Nem arról van szó, hogy igen vagy nem legyen a válaszunk a higanyra, hanem hogy nem volt ö, megfelelő hatástanomány, holott ez kellene ahhoz, hogy változtassunk a ö, szabályozáson. A metán is igen vitatott, Szerintünk a metán nem kéne, hogy szerepeljen az irányelv hatájában, a, a klímarendszerben az ETS rendszer kiterjed a metára, nem kéne kétszeres szabályozásba fognunk. Ilyen értelemben tegnap a miniszterek tanácsában is jelezték, hogy a metán a hatályból kikerülne. Ezt támogatjuk. Az ammónia célok 2030-ig bizonyal mondható, hogy nagyon ambiciózusak, részben nem is teljesítetőek szerintünk. Egyes tagállamokban a javasolt csökkentési célok hatalmas hatással lehetnek a gazdaságra, különösen a mezőgazdaságra. Itt figyelembe kell vegyük azt, hogy itt vannak már előzetes teljesítések. Európában 90 óta majdnem 30%-kal csökkentettük a kibocsátást. Szerintünk a tagállamok között van méltányos elosztási lehetőség. Mindenképpen kellene egy javaslat, már volt is, az első körben a néppárt megpróbálja majd, hogy itt is egy kompromisszumos javaslatot dolgozzon ki. Az is kérdéses, hogy van-e szükség a 2025-ig köztet célokra vonatkozóan. Az emissziócsökkenés nem mind lineárisan történik, ugyanakkor ha túlerőltetjük, hatalmas költségeket vezethet, legyünk körültekintőek, tehát különösen a beruházási ciklusokra legyünk figyelemmel. A tagállamoknak szüksége van a rugalmasságra, a 2030-as célok elérése során különféle rugalmassági eszközök vannak, többek között a három, három, éves, három éves átlag a Göteborgi jegyzőkönyvben, mi amellett állunk így, hogy a rugalmassági eszköz továbbra is fennmaradjon. Alapvetően a jogalkotás során figyelembe kell vegyük az egyes érdekeket, különösen a flóra, fauna, habitát, a nitrát irányelv létét, nem szabad újra szabályoznunk már szabályozott kérdéseket, az egységes végrehajtatóságot és alkalmazhatóságot kell szem előtt tartsunk a jogalkotáskor. Köszönöm még egyszer a munkát. Thank you very much. Now Mr. Dance. Köszönöm szépen, Dance úr. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak is a munkát, amelyet eddig végzett az MV titkárságnak és az árnyékrendéstevőknek is szeretnék köszönetet mondani. A Párizsi megállapodása kapcsolatban sok minden elhangzott már. A hajózásra vonatkozó rugalmasság elmozdításáról is, illetve a 2025-ös célkitűzésekről, finanszírozásról, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés egyértelmű többséget kellene, hogy kapjon. Fontos, hogy a civil szervezetek is ehhez hozzáférhessenek, és eljárást kezdeményezhessenek a kormányzatokkal szemben, amik nem tettek eleget a célkitűzéseknek. Elhangzott az is, hogy van számos terület, amelyen nehéz lesz kompromisszumot kialakítani. Természetesen mi továbbra is az együttműködés szellemében törekszünk a közös nevező kialakítására, de frakcióként az SND továbbra is nagyon egyértelműen fog érvelni a célok mellett. Ami az ambíció szintjét illeti, egyértelmű, hogy többen, több frakció szeretné emelni ezt a szintet, az FDD, a GUE, a Zöldek és az ALDE is. És ez természetesen az egészségügy szempontjából is további előnyöket jelent majd, és költséghatékonyabb is lesz végeredményben. Ami egy új hatásértékelés elégzését illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy általános megállapodás van abban a tekintetben, hogy az energia és az éghajlat politika természetesen összefüggnek, tehát ha az egyik esetében lépéseket teszünk, ez kihat a másikra is. A parlament legutóbbi hatásértékelése ezt figyelembe veszi, míg a bizottságé nem, ezért számítok arra, hogy a parlament hatásértékelését veszük alapul, mert ez pontosabb, ha bizottsági anyagból indulunk ki, akkor nem tudjuk, hogy a 2030-as forgatókönyv milyen lenne. A mezőgazdaság kapcsán, elnök úr, ha megengedi, szeretnék egy pohár tejjel kocintani az önök egészségére, ez egy pohár holland tej. Azzal vádoltak, hogy a holland tejágazatot szeretném elpusztítani, de szeretném ezt megcáfolni. Három órakor ez nem a legmegfelelőbb, de, de nagyon jó, nagyon kellemes. És eku nem tudom, hogy itt van-e, már elment, de persze igaza van, hogyha nem ennénk húst és több tejet innánk, akkor a mezőgazdaság okozta kibocsátásokat is megoldhatnánk, de lehet, hogy akkor több százezer ember munkáját vennénk el, és a fehérje behozatalt is csökkentenénk az étrendünkben. Ami azt hiszem, hogy nagyon fontos, az, az hogy azt láttuk, hogy a levegő minőség szempontjából több ágazat tett lépéseket, és amikor a kötelező, érvény, kötelező célokat akarunk megfogalmazni az ammónia vagy a metán esetében, akkor azt hangsúlyozzuk, hogy egyenlő feltételeket akarunk támasztani, egyenlő szabályokat mindenki számára. A néppárt említette a metánt és a kettős szabályozást. Jelenleg nincs egy kötelező csökkentési cél, és a tagállamok általános célokat kell, hogy megfogalmazzanak Tudjuk, hogy itt nagyon káros szennyezanyagokról van szó az ózon esetében. A metán és az ammónia csökkentése kapcsán több tagállam lépéseket tett már, ez tehát lehetséges, nem elképzelhetetlen, hogy fenntartható módon fellépjünk ezen a területen. Az ITRE is javasolta, hogy a higany kerüljön be az anyagba, és jó lenne, hogyha a végső jelentésben ez így lenne. Köszönöm. Thank you very much. And now... Köszönöm. Konečná asszony. Děkuji, pane předsedo, i za mě velké poděkování. Köszönöm szépen. Szintén köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak, meg próbált a módosító indítványokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. Azt hiszem, hogy az által kidolgozott kompromisszumok stabil alapot jelentenek a megállapodáshoz. Nos, a Eh, určitě je příjemné a milé. Ezek a szennyezőanyagok az egyik legfontosabbak, amivel a parlament eh, foglalkozik, az emberek egészség az egyik legfontosabb ügy számunkra. Az elmúlt években mert eh, javít, javulást értünk el a széndiokszid, a nitrogénoxidok tekintetében, de a finompor kapcsán a finom por, szelupor nagyon sok egészségi problémát okoz, eddig nem mérték ennek jelenlétét, és az, hogy már mérik, ez mindenképp egy örvendetes fejlemény. Tudjuk, hogy a közlekedésből származó kibocsátások különösen jelentősek, és megérdemlik megkülönböztetett figyelmünket ugyanakkor figyelembe kell vennünk az új technológiákba eszközölt beruházásokat. Legalább tíz évig tart, amíg ki lehet fejleszteni a megtakarítást előidéző berendezéseket. Fontos tehát az erőfeszítések összefogása. A bizottságtól kaptunk egy irányelvet, az ipari kibocsátások csökkentésére vonatkozóan itt különböző ágazatokat kellett figyelembe venni. Ami a legfontosabb, az az, hogy megállapítsuk, hogy az Európai Tanács még nem jutott megállapodásra, nem lépett előre a metánnel, és a tagállamok sajnos eltérő véleményeket képviselnek, eltérnek a vélemények, és nem felelnek meg az itt az MV-ben uralkodó véleménynek. Nem szabad túl radikálisnak lennünk, hiszen így nem érünk el semmit. Nagyon sok kedvező dolog történt, és további lépések szükségesek. Legyünk tehát realisták. Persze a kötelező célok kívánatosak, azonban nem mindig elérhetőek. Most mindenekről arra kellene összpontosítanunk, hogy a közlekedésből származó kibocsátásokat csökkentsük, a metánt, az ammóniát, a nitrogén ö, oxidokat, mindezek károsak. Realista célokra van szükségünk semmit nem segít, ha túl ambiciózusak vagyunk, és aztán nem tudjuk megvalósítani céljainkat. Nem lehet az a célunk, hogy a tárgyalások kudarcot valljanak. Még egyszer utalnék arra, hogy a legfontosabb, hogy elfogadjuk ezt az irányelvet. Mostanáig egyes tagállamok betartották a célkitűzéseket, mások nem így tettek. Egyes tagállamok továbbra is felelőtlenül járnak el. Emiatt arra kényszerülünk, hogy újfent foglalkozunk ezzel a problémakörrel. Emiatt más tagállamokban is egészségügyi károkat kell kezelnünk. Noha például a saját országomban hatékony intézkedéseket foganatosítottak, a környezetszennyezés nem ismer határokat, ezért fontos, hogy előrelépjünk. Tehát ahol szükséges, ott kötelező célokat kell rögzítenünk, ne legyenek további kivételek, ne engedélyezünk ilyeneket, mert a kivételek csupán azt jelentik, hogy az európai polgárok életminősége romlik. Ez minden, várjuk a további együttműködést, és bizakodóak vagyunk, hogy kompromisszumos megoldásokat találunk majd. Néhány módosított még benyújtunk. Minden esetre köszönöm a jelentéstevőnek a jó munkát, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem kell túl ambiciózusnak lennünk, olyas valamit kell létrehoznunk, ami valóban segíti a polgárokat. Köszönöm, elnök úr. Sajnos kezdjünk, de nem tud eljönni, úgyhogy én igyekszem megvilágítani az ő álláspontját e témával kapcsolatban. Szeptánc miután megsértette a viszki termelőket, most a tejipar kegyeit keresi, kicsit komolyabb fordítva a szót, úgy látom, hogy ez a, a lég, minőségi téma azért olyan fontos, mert az életminőségről van szó az európai állampolgárok egészségéről. Nincs más választása az, az állampolgárnak, mint hogy belélegzi a levegőt, ami ott van körülötte, az épületekben belül vagy kívül. Az a tény, hogy nincs más választása, azt jelenti, hogy közjóról van szó, ezért fontos, hogy hogy a lehetőleg tisztább levegő mellett dolgozunk. Lehet, hogy ez költséges, ám az, arra nem, azt nem fogadom el, hogy több millió európai képes venni egy új smartphone-t, de túl drága neki, hogy tiszta levegőt lélegezzen be. Erre nem vagyok vevő, erre az érvre. Nyilvánvalóan. Nekünk kell valamit ö, felelős politikusként tenni Európában. Hadd kezdjem azzal, hogy Gyuri Görlinek megköszönöm azt a nagy szerepet, amit magára vállalt jelentéstevőként, meg az elmúlt shadow üléseken kifejtett munkáját. Képviselőtársam nagyon nagyot tartja ezt, és a 2025-ös kötelező célok tekintetében tett törekvéseit is fontosnak tartjuk. Aztán úgy tűnik, hogy az belátja mindenki, hogy az Euró 6-os standardekben ezek végrehajtásában a lehető leghamarabb lépni kell. Ebben mindenki egyetért. Én látszik, nem ismétlem meg, amit már más elmondott, ám két elemre koncentrálnék. Az egyik a javaslat ambíció szintje, Judy erre utalt, az ALDE számára létfontosságú, hogy magas szintű ambíció legyen. Nem kéne ezt szintet levinni, csak azért, mert a bizottság esetleg visszavonhatja talán majd az egészet, vagy hogy a tanács nem tudjuk mit reagál. Szerintem nincs ok arra, hogy ne legyünk rendkívül ambiciózusak, és teljesítsük az, az európai polgárok várakozásai. A másik elem, a mezőgazdaság szerepe, az ammóniát is beleértve, először is látni kell, hogy a tegnapi tanácsi ülés konklúziói kapcsán, mert én nem vagyok a konklúziók kihüvelyezésének szakértője, ám az, hogy egyes miniszterek jóváhagyták azt, jóváhagynák azt, hogy a metánt kihagynánk a hatályból, nem feltétlenül jelenti azt, hogy majdnem egyhangú a tanács álláspontja. De hát lehet, hogy Judy jobban látja, hogy mi folyik a tanácsban, mint én magam. A metán ügyében egyébként általában ez nem egy technikai kérdés, hanem politikai. Hogy ki akarjuk-e zárni, vagy sem a metánt. És arra nem adok okot, hogy azt mondjuk az egyik, a gazdaság egyik ága olyan rettenetesen fontos, hogy abszolút kihagyjuk mindenféle légminőség, levegőminőségi jogalkotásból. Lehet, hogy másokon nincs, lehet, hogy politikai oka van annak, hogy kihagynánk a metánt. Hallottam azt az érvet, hogy más európai jogszabályok lefedik ezt. Ez nem igaz. Egyetlen európai jogszabály sincs, amely konkrétan a metánnal foglalkozna. Persze vannak jogszabályi keretek, amelyek érintik az éghajlatváltozást, ám a tagállamokra hagyjuk, hogy más üvegház okozó gázokkal együtt kezelik-e, vagy külön a metánt. Tehát nincs egy eddig konkrét metánnal kihegyezett jogszabály. A frakcióm számára fontos tehát, hogy legyen. Ez tehát a, a legfontosabb elem ebben. Ugyanez az ammónia ügyében. Ha kivennénk a hatályból, az felhigítaná az egész javaslatot, az egész csökkentési célt és a teljes célrendszer sérteni. Összefoglalva elnök tehát létfontosságú az, hogy magas szintű ambíciót célozunk meg ebben a házban, és meg vagyok győződve arról, hogy a jelentéstevővel végül is nagyra törő kompromisszumok igenis megcélozhatóak. Thank you very much. Köszönöm. Most Péla úr. Mikrofont kérünk. Sorry. Good afternoon. Keith Taylor vagyok, és a zöld árnyékjelentéstevőt, Bász Eichhautot helyettesítem, aki elnézést kér, amit nem tudott eljönni. De azt mondta, hogy a bizottsági javaslat nem elég ambiciózus, többet lehetne tenni kisebb költségekkel. Továbbá az Európai Parlament saját hatás tanulmánya is azt bizonyítja, hogy az éghajlat politika kevésbé költségessé teszi a levegő minőség további javítását. Örvendünk annak a javaslatnak, hogy kötelező érvényűvé tegye a, a célokat, és szeretnénk egyébként köszönetet mondani munkája egészéért. Nyilván nem fogja meglepni ugyanakkor, hogy a javaslatai nem mennek elég messzire, nem elég nagyra törőek. Ezért nagyobb célokat javaslunk az alapján, amit a bizottság egy technikailag maximálisan, egy maximális technikailag kivitelezhető szintként minősített ugyanakkor nem veszük figyelembe a technológiai fejlődéseket, vagy a nem technikai megoldásokat, mint például a viselkedésbeli változtatásokat. Nem fogunk lejjebb menni azon szintnél, amelyet az EP hatás tanulmánya az éghajlat és energiapolitika tekintetében javasolt. Ami pedig a költségeket illeti, a társadalomra nézve, azt hiszem, hogy ez egy abszolút fontos aspektus számunkra. Fontos, hogy minden ágazat megtegye a magáét, a maga részét, beleértve a mezőgazdaságot is, éppen ezért nem vagyunk hajlandóak az ammónia esetében, vagy a metán esetében kivételt tenni. A jelentésben az ITRE szakbizottság azt javasolta, hogy a metánt vegyük ki, és a higanyt vegyük be a hatályba. Ez azt jelzi, hogy a mezőgazdasági lobby mennyire messzire hajlandó elmenni, és milyen erős. A parlamenti képviselők azonban nem szabad, hogy szem előtt éveszék az állampolgárok közös érdekeit Európában. Az ammónia a fő, az egyik fő szennyezőanyag, a metán pedig az ózon károsodásához vezet. Tehát ezek a fő szennyezőanyagok a levegőben. Éppen ezért nem fogadjuk el azt, hogy egy másik javaslatra halasszuk ezen kérdések tisztázását. Számos intézkedést ugyanis meghozhatunk, úgyhogy azok költsége nagyon alacsony, vagy, vagy nem is, nincs is költségük. Éppen ezért fel kell lépnünk. Ami pedig a higany bevételét illeti, még az ITRE bizottság is, amely nem mindig van egy hullámhosszon velünk, felismeri, hogy ez mennyire fontos. A higany az élelmiszer láncban halmozódik fel, nem ismer nemzeti határokat, és rendkívül mérgező. Éppen ezért alacsony szintet meghatározni nem elegendő ahhoz, hogy csökkentsük a levegő higany tartalmát. Az EU a ezen a területen kötelezettséget fogalmazott meg, de most a tettek mezeire kell lépni. Ami pedig az egyéb vitás kérdéseket illeti, mint például törölni a tengeri közlekedésre vonatkozó rugalmassági eszközt, valamint a jobb nyilvános hozzáférést azok számára, akiket leginkább sújt a rossz levegő minőség. A zöldek bíznak abban, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy kialakítsunk egy széleskörű kompromisszumot ezekben a kérdésekben. Köszönöm. Thank you very much. And now Mr. Köszönöm. Pericini. Eh, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is csatlakozom azon kollégákhoz, akik uh, nagyra becsüléssel illették Gérlén kolléga munkáját. Köszönöm tehát az eddig végzett munkát, különösen azt az erőfeszítést, hogy kompromisszumokat határozzon meg, mely kompromisszumokon belül a mi módosítóinkat is megtaláljuk. Ezek célja, hogy a polgárok a döntéshozatali folyamat középpontjába kerüljenek, így például az információhoz való hozzáférés az Árhúzi Egyezmény jegyében, ugyanis a polgároknak joguk van egészséges környezetben való élethez, vagy akár az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Mi itt azt kértük, hogy az administratív vagy bírósági eljárásokhoz könnyebben hozzá lehessen férni, hogyha ezen irányelv sérül kibocsátások révén. Azt is kértük, hogy egy külön szervezetet, független szervezetet hozzunk létre, melynek célja hogy megfelelő az információ nyújtás és megfelelőek az intézkedések. Ez az ambíciós szint, amit az Unió el akar élni 2030-ig az EU-ban, ez előttünk is világos, de csak akkor lehet megfelelő a végrehajtás, hogyha 2025-2030-as célok valóban kézzelfogható emisszió csökkentéshez vezetnek, amelyek túlmennek a 2030-as klímacélokon. Ezen célok kötelezőek kell, hogy legyenek, ahogyan Gerbrandi képviselő elmondotta. Frakciónk nem akarja a metent és az ammóniát a szennyezőanyagok listájáról levenni, fontos a higany felvétele is erre a listára, és a hatástanulmány ennek kapcsán, mert ahogyan az imént elhangzott, a higány és a metem nagyon ö, mérgezőek, különösen, hogyha metil higany alakul a higany, és hogyha bekerül az élelmiszerláncba, az nagyon káros, különösen halakba. Tehát ez az idegrendszer sejtekre nagyon súlyos hatást gyakorol, és az agyfejlődésre úgy szintén a placentán is áthatolhat, és ezért a terhes nők, illetve a gyermekek nagyon nagy kockázatnak vannak kitéve. Ezt a célt tehát mindenképpen szeretnénk elérni, ami számunkra döntő jelentőségű. Köszönöm. Thank you very much, and now... Köszönöm. Most Dorfman úr jön. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nos, két pontot szeretnék felvetni, amelyekkel kapcsolatban módosítót nyújtottunk be. A metent ki akartuk venni, azt hiszem, hogy különösen a mezőgazdaságban az állattenyésztésből származó emisszióknál tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy mennyiben lehetséges ezek az emisszió csökkentések. Tehát nem mondhatjuk egyszerűen, hogy kevesebbet kell kibocsátani, kevesebb állatot kell tehát tartani, vagy pedig jelenleg az egyetlen technika az emisszió csökkentésre az emissziók szűrése. Ez azt jelenti, hogy hermetikusan lezárt istálókra van szükség, amelyek nem engednek ki levegőt, csak szűrőkön keresztül kerülhet ki levegő a környezetbe. kétségeink vannak ezen megoldás kapcsán. Két módosítót nyújtottunk be, amelyeknél arról van szó, hogy legalább a kisgazdaságok esetében itt a hermetikusan lezárt istálók kötelezettsége alól vegyük ki a kis gazdaságokat, vagy a hegyvidéki hátrányos helyzetű gazdaságokat is ki kell venni az irányelv hatája alól, hiszen különben a kis gazdaságok, vagy a hegyvidéki gazdaságok működését ellehetetlenítenénk, és ez nem lehet célja ennek az intézkedésnek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Króte úr, köszönöm. Biztosan kell finomítani az anyagot, meg kell vitassuk ezt egymással. A, fontos, hogy jó minőségű levegőnk legyen, és valóban végrehajtatóak legyenek ezek az intézkedések, és örülök annak, amit az ipari szakbizottságbeli kollégák elindítottak a higany tekintetében, ezt támogatom. A választók, az én választók közvetemben is vannak olyan térségek, amelyek a, a idegenforgalomból élnek, például a Borkum a Balti tengeren. És ott szembe építettek a szigetre szemben egy szénerőművet. Persze, hogy aggódnak amiatt, hogy ugye az a jelszó, hogy Balti-tengeri sziget friss óceáni levegővel, az nem lesz érvényes, mert hogy szennyezőanyagok jönnek át majd a szigetre a, a levegővel, úgyhogy fontos, hogy a közlekedőben bizottság gondoskodon arról, hogy a higany is hatályban legyen, az Európa Parlament politikai akaratával essen egybe, és a tanácsról és a bizottsággal folytatott politikai vita során is biztosítjuk azt, hogy jogszabályalkotás történjen. A politikai akarat, politikai akarat megvan, ez megállapítható, el kell indítsuk a dolgot úgy, hogy megvédjük az embereket a káros anyagok belégzésétől, és hogy aztán csökkentsük az anyagok jelenlétét, és ez igaz a mezőgazdaságra is. Nem csinálhatunk úgy, mintha a mezőgazdasági területen nem történne semmi. Itt is gyakorlati megoldásokat, határértékeket kell meghatároznunk, amelyek végső soron végrehajthatóak. Ebben az értelemben szeretnénk az árnyék előadókkal tárgyalni a jó kompromisszumot megcélozva, azért, hogy kevesebb halott, halálos áldozat legyen a rossz minőségű levegőnek az Európai Unióban. Mert ugye sokszor panaszkodunk emiatt saját kezdeményezés jelentésekben, aztán mikor itt van a lehetőség, hogy tetteké tegyük, ezeket a célokat, és a mindenféle lobbik lépnek fel ez ellen, akkor úgy tűnik egy kicsit, mintha nem volna meg ez a nagy akarat már, és nem vagyunk olyan nagyra törőek, holott mindenhol jó levegőt kell biztosítani Európában, és ehhez minden szektornak hozzá kell járulnia. új Köszönöm szépen, téma úr. Köszönöm, elnök úr. Jelentést tevőként szólalok fel, mint a mezőgazdasági szakbizottság képviselője, ám mint holland tej termelő is, és gratulálok kollégámnak. Nagyon nagy figyelemek kísérik, és az is igaz, hogy minden ágazat meg kell tegye a maga vállalását, beleértve a mezőgazdaságot is, és a mezőgazdaság tett is ilyeneket. Ez az egyik pontja a mezőgazdasági bizottság jelentésének, hogy 99-ig jelentős mértékben csökkent az ammónia kibocsátása a mezőgazdaságban, egyes országban, mint máshol, és a bizottság kell, hogy felhívja figyelmet arra, hogy minden tagállam kell, hogy a ammónia csökkentésbe beruházzon. Ez benne van a, a, az agri jelentésében. A metán tekintetében tény, és ez belátható, hogy a, a metán és az ozonkáros anyagok, ám a bizottság nem pontosan méri, hogy mi a hatása az elvőgő minőségre a mezőgazdasági termelésnek. Tehát a jog, ugyanakkor a jogszabályalkotásban tudni kéne, hogy mik ezek a hozzájárulások. A Göteborgi jegyzőkönyvem sincs benne a metán, és a minisztériumokkal tárgyalva a metánt üvegházhatás okozó gázként kezelik általában, és vonatkoznak rá szabályok, tehát ilyenként értékelik, üvegházhatás okozó gázként, és nálnál konkrét intézkedés, ez nem helytálló, hát mint üvegházhatás okozó gáz, jelentős gáz, van rá mindenféle szabályozás. Az Európai Parlamentnek is van egy ö, tanulmány, amely arról szól, hogy 25-ször magasabb üvegházhatást okozó hatással bír, mint a CO2, tehát nagyon kifizetődő volna csökkenteni a metánt. A mezőgazdaság ugyanakkor nagyon jelentős szerepet játszhat abban, hogy csökkentjük az üvegházhatás okozó gázok kibocsátását, ám itt rugalmasságra is szükség van. Tehát hatalmas szémekötő lehetőségek vannak a mezőgazdaságban, és ez a klímaváltozás elleni harcban nagyon fontos. Tehát ugyanakkor a kettős jogszabályalkotásban ezt el kell kerüljük. Utolsó gondolatként egyes országokban a, a metán tekintetében nagyon lépéseket tettek. Az a tej, amit Septans kollégám ivott Hollandiában, készült, ott nagyon komoly tanulmányok vannak arról, hogyan lehetne csökkenteni. Például a trágya felhasználásában, és azok, akik hermetikusan elzárt istalban tartják az állatokat, és nem, a nem nyílt mezőn azok más és másik áztatást okoznak. Pirik. Köszönöm szépen. Pirik asszony. Köszönöm szépen. Egy kicsit megráz ez a vita. Az én árnyék előadó vagyok a mezőgazdasági témában, az agriban és ott hajtam a képviselőbe együtt, írtuk ezt, és értem, hogy ki akarjuk venni a metánt is a hatályból, ugyan kifejtették ezzel az érveket, amit két különálló véleményt látok ugyanazon párt részéről. Kicsit összezavaró ez így, a jelentés tevőként sokszor nem könnyű állást foglalni. Teljes mértékben osztom azt, amit ilyen az előbb kifejtett, és mások is, mert könnyű azt mondani, hogy a metánt ki kéne vegyük a hatályból, és a, a családi gazdaságokban, vagy a hegyi legelőkön levő marhák esetében csökkentsünk, a nagy zárt gazdaságokban nem lehet ugyanazokat a szabályokat bevezetni, mint a családi gazdaságban, ahol 50-60 marhát tartanak, ez hatalmas pénzügyi terhet róna rájuk, miközben külföldre importálnak szóját, a ami kikötön keresztül a nagy gazdaságok, a családi gazdaságok számára pedig ez lehetetlen, ennek hatalmas kihatásai vannak, remélem igaza van. Tehát több év múlva érezzük majd ennek kihatásait, csak azt mondhatjuk, hogy jó volt ugyan a, a, a szándék, de tönkretettük a családi gazdaságokat. Erre gondoljuk, amikor szavazunk majd erről. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg a szót Ferreráj kollégának, hogy kommentálja a parlamenti módosítókat. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni Önöknek az Európai Bizottság nevében az erőfeszítéseiket, illetve a kemény munkát egy olyan anyaggal kapcsolatban, ami véleményünk szerint is nagyon fontos, hiszen érinti az összes európai állampolgár egészségét, nagyon kézzelfogható módon szemléltették ezt többen. Röviden, nem ez az első alkalom, hogy itt vagyunk. Kiinduló pontként talán vegyük azon pontokat, amelyeket az előadó felvetett, és aztán reagálnék ebben a kontextusban néhány felvetésre. Először is, ami a kötelezővényű döntéseket illeti, szeretnék a higanyról szólni néhány szót. Mi egyetértünk azzal, hogy a higany egy nagyon mérgező, szennyező anyag, amelynek komoly környezeti és egészségügyi kihatása is van. A minimata tekintetében eddig jó munkát végeztünk. A lényeges higany kibocsátások bizonyos forrásokból származnak, a nagy ipari létesítményekből, a szén égető szénerőművekből, rájuk vonatkoznak kibocsátási irányelvek, és éppen ezért figyelembe vettük a jogi keretet, ami remény szerint kielégítő ahhoz, hogy csökkentsük a higany kibocsátást korábban is elmondtuk már, hogy nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ha a higanyt a nemzeti kibocsátási határértékek irányelvébe emeljük, az célra vezető legyen. Ami a metánt illeti, említették, hogy egy fontos prekurzor az ózon a talajhoz közeli ózon szempontjából, ezzel egyetértünk. Nem értünk egyet azon érvekkel, amelyek a kettős szabályozást említették. Itt inkább két jogszabályról van szó, amely két különböző szakpolitikai területre vonatkozik, de nyilván hallották azt is, hogy a bizottság tegnap felszólalt a tanácsban, több tagállam, ha nem is a többség, azt kérte, hogy töröljék a metánt, és a bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy egy teljes eltávolítás előtt vegyék figyelembe az alternatívákat. Emlékeztetnék arra is, hogy a metán kibocsátás csökkentése nem pusztán a mezőgazdaság által oldható meg, nem vettük figyelembe a teljes kibocsátás csökkentési potenciált, hanem az euró kibocsátásokat, ennek egyharmada jöhet a mezőgazdaságból, a többi pedig egyharmad az energiaágazatból és egyharmad a hulladék ágazatból. Tehát itt nem pusztán a mezőgazdaságról van szó. Az ammóniával kapcsolatban itt megint egy olyan szennyezőanyagról van szó, amely komoly reakciókat vált ki. Kulcsfontosságú azonban, hogyha csökkenteni szeretnénk a rossz levegő okozta egészségügyi következményeket, hogy a finom por szempontjából az ammónia egy fontos prekurzor. Ezt láthattuk néhány hete, tavasszal, amikor nagy volt a szennyezés mértéke a városi, városok körzetében az ammónia kibocsátás miatt. figyelembe vesszük a különböző aggályokat, természetesen tisztában vagyunk ezekkel. Szeretném pusztán hangsúlyozni, hogy nem áll szándékunkban ezzel az eszközzel az, hogy a kis gazdaságokat sújtsuk, és nem az a célunk, hogy a szarvasmarhákat az istálókba zárjuk, Hallottuk a konkrét aggályokat, de engedjék meg, hogy még egyszer hangsúlyozom és biztosítsam őket a felől, hogy véleményünk szerint itt valóban komoly agályok hangzottak el, úgyhogy folytatjuk önökkel ezen kérdések kapcsán az egy, egy egyeztetést. Ami a 2025-ös kötelező célokat illeti, már a múltban is elmondtuk, hogy valóban a parlament is egy korai fellépést szeretne, egy új jogszabály helyett, amely aztán tíz éves futamidő után kiderül, hogy vannak a megfeleléssel kapcsolatos problémák. A 2025-ös célok, ha kötelező érvényűvé válnak, ezek valószínűleg a gazdaságra is kihatnak, amelynek következményei 5-10-15 évre nézve is érzékelhetőek. De látjuk a parlament szándékát. és ez összekapcsolódik a finanszírozáshoz való hozzáféréssel is. Ezekkel is tisztában vagyunk. Ami az ambíciók szintjét illeti, megint csak szeretném kifejezni azt, hogy egy további, egy kiegészítő hatás tanulmány készült, ez további hasznos információkat nyújt, megvizsgálja a szakpolitikák kiegészítő hatását, a, azt, hogy hogyan ötvöződnek ezek az éghajlatpolitikával és az energiapolitikával. Nyilván látják, hogy körültekintőek vagyunk, óvatosak, hiszen többen azt állítják, hogy túl nagyra törőek voltunk, míg mások ennek az ellenkezőjét félik. Amit elmondtunk a tanácsban is, az az, hogy ha valaki kicsit eltávolodik a szennyező anyagokként vett kibocsátási határértékektől, vagy a maximális határértékektől, és megnézi az általános ambíció szintjét, akkor látható, hogy a különböző álláspontok között már csökken a távolság. Röviden az Euró 6 is felmerült. Éppen egy olyan ülésről jöttünk a bizottságban, ahol ez szerepelt a napirenden. A valós kibocsátásokkal kapcsolatos nyilvántartás és bejelentés szerepel a javaslataink között a dízelüzemű járművek esetében. Erre vonatkozom, majd az év második felében teljesítjük elő javaslatot. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé ennyit szerettem volna elmondani. És szeretném megerősíteni azt is, hogy természetesen továbbra is készek vagyunk együttműködni önökkel, és segítséget nyújtani, amennyiben ezt szükségesnek vagy hasznosnak ítélik meg a soron következő hetekben és hónapokban. Köszönöm. Thank you to you. Köszönöm. Most pedig a jelentéstevőt kérjük, hogy zárja le az eszmecserét, ha lehet röviden. Gyorsan mondom majd, elnök úr. Néhány kérdésre reflektál még csak az első. A parlament hatástanulmányainak kérdése, hogy ez egyesek körében, politikai frakciók esetében magasabb ambíció szintet jelentene, mint kéne. De körültekintően vizsgáltam, elmondtam hiszem közt is, meg elmondom nyilvánosan is. Tudom, hogy a két oldalon munka után a tagállamok és a bizottság között a 2005-ös alapszint alapján kiigazításokat követelne meg a 2013-as referencia szenárió alapján. A parlament nem használta, ez a dekarbonizáció szenáriót alkalmazta. A 2014. januári bizottsági nyilatkozat alapján ezért érnek el a számadatok. Tehát a nagyobb ambíciót el lehet érni más és más költségszintek mellett, azért ezt ne vegyük szentírásnak. Nem. Ugyanolyan szigorú szabályok szerint készült ez anyag, és arra is elmutatnék, hogy ez a megállapodás megszületett a tanácsban az energia megtakarítási célokban, például a 27% 2013-ra indikatív volt, nem kötelező, ám a parlamenti hatástanulmány ezt kötelezőként kezeli. Tehát ez legyünk körültekintőek ezen hatástanulmányok ügyében. Az állásponton világos, világos volt mindig is. Szerintünk a bizottság javaslatában tükröződő ambíció elégséges, és ha azon túl akarunk menni, akkor mindenféle akadályokba ütközünk, különösen abba újra kell végezni a hatás, hatástanulmányokat. A melléketekben vannak erre vonatkozó bestések, kérem, hogy gondoljuk ezt végig, mert úgy gondolom jobb lenne, ha rugalmassági mechanizmus jönne létre a javaslatokban, amelyek révén a döntések meghozatalakor, még például a klímaváltozási pekésben folyamatos döntések születnek akkor az jobb módszertan lesz. És ez felveti a második gondolatomat, amely az utolsó is egyben. Igen, ülhetünk itt, és mondhatjuk azt, hogy minket nem köteleznek a tanács által mondottak, de azért azt tenném hozzá, hogy én, mint jelentéstevő, azt akarom elérni a következő 6-12 hónapban, hogy olyan jelentés jön létre, amely meg is valósul, és rövid középtávon jav, érzékben javít, javítja a levegő minőségét. Ha túl túlmetszre megyünk, ugye ez már egyszer visszavonás, majdnem visszavonásra került, ne manőverezzük magunkat olyan helyzetben, hogy mi leszünk felelősek ezért. Legyünk körültekintőek abban, mit tudunk elérni, és gondolkozzunk előre, és ne törekedjünk túl nagy ambícióra. Én sem, én nem voltam olyan ambi, gyenge ambícióval, ám a körültekintés nagyon fontos. És képviselőse még pontosabban elmagyarázta ennek okait, mint én tehetném. Igyekszem az árnyékelőadókkal egyeztetve egy olyan megállapodás ütni, amely aztán tovább vihető mindenki részéről. Point in our agenda. Köszönöm, most pedig áttérünk a legutolsó napi rendi pontra, ami a az Adria és Jón tegerítésekre vonatkozó uniós stratégia. Szeretném megadni a szót rögtön a vélemény előadójának, hogy ismertesse ezt az anyagot. Ezt követően pedig az árnyék jelentéstevők fogják ezt kommentálni. A Fronte úr, parancsoljon a szó. Grazie, sarò brevissimo. So Köszönöm, nagyon rövid leszek, mert tudom, hogy késésben vagyunk. Ez az Európai Stratégia az Adria és Jón tenger vonatkozásában négy Európai Uniós és négy nem uniós ország együttműködésére épít. Egy nagyon széles térségre hat ki, 70 millió személyre, akik ezen térségben élnek. A stratégia célja az, hogy előmozdítsuk a gazdasági, társadalmi fejlődést fenntartható módon a régióban, a munkahely teremtés a növekedésre irányozva, és integráljuk az EU-ba a nyugat-balkáni már tagjelölt országokat. Négy pillér, kék növekedés, a régi összeköttetései, a környezet minőség és a fenntartható idegenforgalom. Ami a mi véleményünket illeti, nyilvánvalóan a terjedelmkorlátozás miatt 1500 szóról van szó, csak nagyon röviden fogalmazhattam, és remélhetőleg a módosítók majd ki tudják bővíteni, ki tudják teljesíteni a javaslatainkat. Egyes tengelyeket vázolnék fel, amik mentén mozogtunk. Itt a gazdasági szociális fejlődés támogatásáról van szó a térségben, hogy ha ez a környezeti fenntarthatóság jegyében történik, a fő előfeltétel az, hogy a nem uniós országok, akik bekapcsolódnak ezen projektekbe, ezt úgy kell megtenniük, hogy az uniós standardeket és célokat tiszteletben tartják, és azt az ajánlást is megfogalmaztuk, hogy a helyi önkormányzatokat is vonjuk be ebbe a folyamatba, hiszen alapvető szerepet játszanak, és mindenképpen fontos, hogy segítségükkel sikerre vigyük ezt a stratégiát. Két már működő makrorégióról van szó, amelyek kedvezően ítélték meg ezt a projektet. Ez a Balti és Duna menti régió az egyik. A gazdasági források korlátozottak ezen két létező makrorégió vonatkozásában és ahogyan elmondottam, várom a javaslatokat, főként a módosítókat, mert azt hiszem, hogy kicsit kibővíthetjük, elmélyíthetjük a munkát e tekintetben. Ez a dosszé szinten valamennyi szakbizottságban felbukkal, a mi specifikus célunk az, hogy a környezet védelmi kritériumok mentén dolgozzunk. Usual tour, we... Köszönjük, most akkor elkezdjük a szokásos körrel, és Ulica asszony először. Najprije se želim zahvaliti gospodina Fronteu koji je nap... Szeretnék köszönetet mondani a Fronte úrnak a jelentés elkészítéséért, a vélemény kidolgozásáért. a környezetvédelmi és gazdasági aspektusok szempontjából elemeztem ezt a véleményt. Én vagyok az AFET előadója és az MV részéről is, tehát talán az AFET ülésén majd további észrevételeket fogok tenni. Tudják, és ezt a frontőr is elmondta, erre a szövegre kell összpontosítanunk, amikor módosítókat terjesztünk elő. Megpróbálok majd bizonyos változásokat vinni a jelentésbe ami véleményem szerint nagyon fontos, az az, hogy befolyásoljunk más országokat is, amelyek nem Európai Uniós tagállamok, hogy ők is tiszteljék a standardjainkat. Ez különösen igaz az Adria térségében, hiszen vannak olyan országok, amelyek nem tagállamok, pusztán tagjelölt országok, de nekik is az európai szabályokkal összhangban kell fellépniük. Úgy gondolom, hogy ez a stratégia lehetővé teszi számukra az, hogy, az, hogy betartsák az Európai Uniós jogszabályokat. Gondolok itt mindenek előtt a hulladék szabályozásra. Ahogyan említettem, készíteni fogok erre vonatkozóan bizonyos módosító indítványokat, de már elmondtam, a hatos pont, a hulladék kezelés, valamint a szennyvíz, ezek a fő kérdések. A tengeri közlekedés szintén fontos, viszont számomra prioritás lenne az is, hogy a a sétahajózást is ide foglaljuk. A Natura 2000 kapcsán pedig Szeretném a live eh, programot megemlíteni. Ezt is eh, szeretném eh, belevenni a négyes pontba. A továbbiakat illetően pusztán inkább a részletekről volna szó, talán most nem ez a megfelelő pillanat, hogy ezekre kitérjek, de a környezetvédelem szempontjából úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell azt, hogy olyan országok, amelyek nem tagállamok, és itt olyan országokra gondolok, amelyeknek összlakossága 17 millió fő. Ők is tartsák tiszteletben az Európai Uniós jogszabályokat, amikor majd csatlakoznak az Európai Unióhoz. Köszönöm a figyelmüket, és holnapra előteszem a módosítókat. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Paulucci úr következő. Eh, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek a jelentéstevő által mondottakkal a régió létrehozása fontos innováció, a követendő út az integráció tekintetében olyan térségeket kell összefogni, amelyeknek közös érdekei, közös problémáik vannak. Az adriai jontengeri makrorégió esetében a keleti-balkáni part, illetve az adriai part mentén fekvő területek összefogásáról van szó, észak-dél összeköttetés, illetve a kelet-nyugat összeköttetés. Egyáltalán fontos, egyaránt fontos a tekintetben benyújtottunk módosítókat, amelyek a következő szempontokra vonatkoznak. Az első, le kell küzdeni, csökkenteni kell a széndiokszid és egyéb kibocsátásokat, a legutóbbi elkövetett hibákat ki kell javítani, és a vasút infrastruktúrát ki kell egészíteni a Brindisi, illetve a balkáni oldal bevonásával, a különböző kelet-nyugati összeköttetések kiépítésével. A tengerhajózásból származó kibocsátásokat csökkenteni kell, az alacsony környezet kihatású mobilitás ösztönzésével. A harmadik megjegyzésem az éghajlat változás a partmenti területek biztonságát súlyosan érintette, a strandokat, illetve a partmenti területeket, aztán ami a biodiverzitás megőrzését illeti, ez a negyedik szempont, az a célunk, hogy 2020-ig a területek 10%-a védett területté váljon. Meg kell erősíteni az Emerald, illetve Natura 2000 tekinteteket, területeket, rendszeresen ellenőrizni kell a tengerbe történő hulladék lerakást, a kísérleti projekteket kell elősegíteni városi területeken, a történelmi városközpontok bevonásával, amelyek környezetbarát megoldásokat kínálnak. Köszönöm. Danken Köszönöm. Elnök úr. Fontos módszertan ez, és dicséret illeti jelentőstevő munkáját. Én Skóciát képviselem, melynek szinte van tengeri határa nem tagállam, EU tagállamokkal, és módosítóim tükrözik ezt. Vannak jó gyakorlatok, ezek megosztása fontos, tehát abban hogyan tudunk kihívásokkal szembenézni, amelyeknek okai nem csak az EU-ban keresendők. A fel, alulról felfele építkezés módszertanátnak is örülök, egyes halászat eh, menedzsment szabályok túlzottan felfelő, fentről lefelé haladóak. És nem csak a nemzeti kormányok, hanem regionális kormányzatok szerepét is be kell látnunk, beleértve a városi önkormányzatok, tartományi önkormányzatok fontosságát, a jó menedzsment, jó irányítás, a jó gyakorlatok megosztása tekintetében. Ebben feltétlenül támogatni fogom. Van némi aggályom azonban abban, hogy mindenki a, a szénhidrogén kitermelés ügyét vizsgálgatja. A Skóciában a partmenti olajfúró tornyok immár már ipari hagyomány, úgy, úgy környezetvédelmi szempontból kényes kérdéshez, ugyanakkor gazdasági szempontból termék hasznos. A tagállam kell, hogy meghatározza, hogyan dönt a kitermelésben, nem lehet tárgya egy ilyen EU stratégiának ez a kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meister asszony. <laughs> Ja, thank you very much. Ja. Vielen Dank auch an den... Köszönöm szépen a jelentéstevenek meg a fronténak. Ez valóban egy tengeri stratégia, tengeri régióról van ugyanis itt szó. Fontos a tenger politikákat, amikről itt határoztunk, figyelembe venni. Azt is meg kell nézni, hogy a más makro régiók kapcsán mi történt, fontos megnézni a Balti-tengeri régiót, ott is van egy stratégia, vagy egy Duna, Fekete-tengeri stratégia, több ilyen stratégia is kialakult már, és döntő, hogy európai szinten 7 éve létezik az integrált tengerpolitika, ami azt jelenti, hogy nagyon sok potenciális növekedésre van itt lehetőség a kék növekedés révén is, és fontos, hogy mindezt fenntartható módon kell kialakítani. Az egyes ponttal teljes mértékben egyet tudok érteni, a kettessel is, és természetesen harmadik országokat is befolyásolunk a közös halászati politikánk révén. Pontosan ez volt a szándékunk, amikor további partneri megállapodásokat alakítunk ki, ennél a stratégiánál is a hal állományokat intakt módon kívánjuk megőrizni, és jobb itt európai elveket általánosan betartani, mert ezek jónak bizonyultak. A harmadik a kék növekedés teljes mértékben helyes, ezt is megneveztem, mert nem sokak szemére ismer, de az a helyzet, hogy a tengeri környezetben nagy potenciálok rejlenek. Itt ezt még kiegészíteném a tengerhajózás, a sétahajózás fenntartható módon kell, hogy történjék, a partmenti idegenforgalom is szerepet játszik, az Adria-Jón tenger régiója szempontjából ez jelentős lehet, mint gazdasági bevételi forrás. Némileg van gondom a hatos és hetes pont megfogalmazásával. A hatos pontban helyes, hogy a környezetvédelmi szempontoknál a további nyílt tengeri kőolaj és földgáz, földgáz helyek problematikusak lehetnek a környezet szempontjából, de az Energiaunió szempontjából át kell gondolnunk, hogy a függetlenségünktől, függetlenségünket más a világ bizonytalan régióitől hogyan tudjuk biztosítani. Tehát a saját területünkön való kitermeléssel esetlegesen bizonyos feltételekhez kötve. Itt a megújuló energiákra helyezném a hangsúlyt az offshore tengeri szélenergia kapcsán. Nagyon sok ilyen létesítmény van, talán itt ki kellene ezt egészíteni. A hetes pont esetében felvetődik a kérdés, hogy mi lehet a veszélyes gazdasági tevékenység. Tudom, hogy mire gondol a jelentéstevő, de én ezt nem így nevezném mindig vannak gazdasági tevékenységek, amelyek környezetbarátabbak, és mások, amelyek kevésbé, de veszélyes egy olyan térség vonatkozásában, amely gazdaságilag felülni óhajt, én azt nem tartom észszerű megfogalmazásmódnak, ehhez módosítót nyújtok be, de a tenger politikai irányultság miatt nagyon sok jó javaslatot találok az anyagban. Thank you very much, and now Miss Forenza. Köszönöm szépen, Forenza képviselő. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Mindenkit azt szeretném elmondani, hogy a jelentéstevő javaslata teljes mértékben kedvező kiindulópontnak tűnik számomra. A szándékunk az, hogy módosítókat nyújtsunk be, megpróbálva javítani, illetve kiegészíteni a szöveget, akár olyan szempontokkal is, amelyeket maga a jelentéstevő említett. Alapvető, hogy a bizottság véleményt mondjon a, azt illetően, hogy hogyan őrizzük meg a tengeri környezetet, a partmenti környezetet. Jelenleg súlyos károk sújtják ezt a térséget a liberális gazdaságpolitika okán. Néhány pontot szeretnék kiemelni, amelyekkel kapcsolatosan a módosítót akarunk benyújtani. Az első Egy olyan probléma, amely különösen az én régiómat, Púlja régiót érintett az olivafákat, az axillerra, amivel kapcsolatosan a parlament már állásfoglalást fogadott el. Azt hiszem, hogy ezt a témát is meg kell jeleníteni ebben a véleményben. Módosítót fogunk tehát benyújtani ebben az értelemben, hogy kiemeljük, hogy szerintünk az axillella témájában is beavatkozásra van szükség, hogy a biodiverzitást tiszteletben tartsuk. Semmiképpen sem a növényvédőszerek fokozott alkalmazása a megoldás. A második dolog, ami illetően más irányt veszünk, mint amit a kolléga javasolt, az az, hogy erőteljesen meg kell erősíteni, hogy állítsák le a kőolaj fúrások a szárazföldön és tengeren egyaránt, ezek visszafordíthatatlan károkat okoznak a környezetnek, és a klímakonferencia céljával is ellentétesek már, ami a széndiokszid kibocsátás csökkentését illeti. Május 23-án tüntetés volt. Abruzzóban több mint 60 ezer ember részvételével, akik nemet mondanak a kőolaj kitermelésre az Abruzzó térségben és az egész Adriai térségben. Ezt a szempontot ki kell emelni a véleményben, tehát állítsuk le a kőolaj forrásokat. Másik kérdés, amivel kapcsolatban módosítót nyújtunk be, az a szempont, amely a, az offshore rigazifikációs létesítményekre vonatkozik. Triest, Brindisi térségében, Tarantó térségében vannak ilyenek. Itt a környezeti helyreállítási projekteket kellene előnyben részesíteni, nem pedig új rigazifikációs létesítményeket. Az utolsó dolog pedig az Adria-Jón makrorégió esetében sok szakértő véleménye szerint van itt egy különleges jellemző, táj, kulturális jellemző, és azt hiszem, hogy erről beszélnünk kell, erről a specifikus jellemzőről, hiszen a makrorégió régió nem csupán egy térség, amiben forrásokat osztunk, hanem ahol a történelmet, a környezetet a különböző régiók tájék tekintetében tiszteletben tartjuk. Köszönöm. Now, Mr. Schleck. Nem most Schleck úr. Horvától folytatom. szeretném megköszönni a Fronte úrnak a kiváló véleményét és az abba fektetett munkát. Nagyszerű munka, ez különösen a tartalmi kereteket és korlátokat figyelembe véve. Jól írta le. Mi kell tartalmazzon a stratégia. Néhány pontra koncentrálnék, amelyeket módosítóim révén szeretnék erősíteni, már ha elfogadják őket. Az egyik ilyen pont a környezetvédelem megjelentése. Azon a területen, amelyet a Frontura hatos pontban említ, az olajkitermelés kapcsán. Az EU tagállamok felelőssége hogy a tengeri stratégia elfogadásával meghatározzák a partmenti területek és a tengeri övezet igaz, igazgatását, végre kell hajtani azt az új irányelvet, amely irányozza a partmenti olajkitermelésre vonatkozó szabályokat. Ezt egyetlen ország sem fogadta még el az Adriai tenger, illetve a Jón tenger térségében, egyetlen tagállam sem. Holott minden országnak meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy garantálják azt, hogy képesek legyenek bármely baleset vagy üzemzavar adódó kár kezelésére. A gáz vagy olajfúrótornyok működésében, és bármely tengeri közlekedéssel kapcsolatos esemény bekövetkeztekor. Azon országokat tekintve, amelyek nem EU tagállamok, ám kapcsolódnak a stratégiához, és ezek sokszor felelősek például a horvát tengerszakasz szennyezéséért. Ez azt is jelenti, hogy hatalmas költséget rónak Horvátországra, illetve az EU-ra, és sértik a fajok sokféleségét is ezek a szennyezések. Ami a közlekedési vetületeit illeti a kérdésnek, azt hiszem, jó, a jó gyakorlatokat átkerültünk a balti tengeri stratégiából, csökkentve azokat a kibocsátásokat, amelyek a hajó közlekedésből származnak. Ez előbbi jelentést áprilisban szavaztuk meg. A Jón tenger és Adriati tenger térsége jó példa lehet arra, hogy a nemzetközi hajóközlekedés, meg a helyi közlekedés javíthat az új technológiák, az új üzemanyagok bekapcsolásával. És csökkentve a légszennyezés okozó kibocsátásokat is. Az elfogyasztott, az EU-ban fogyasztott hal 40%-a importált termék, holott képesek lennénk mi is az EU-n belül megtermelni egészséges élelmiszert. Tehát az egészséges élelmiszert kellene garantálni a megújuló energiaforrások támogatásával és a széntüzelésű erőművek korlátozásával, amelyek szennyeznek. Uh, Köszönöm. Azt kell mondjam, hogy a tolmácsok munkadeje is lassan lejár, és akkor angolul kell folytatnunk. Edvegyez Gusz kollégát kérném az Európai Bizottság részéről, hogy kommentálja azt a véleményt, amit a Frontex a Frontex képviselő készített. Köszönöm, elnök úr.